Thank you, ladies and gentlemen. Can I reconvene? Hölgyeim és uraim, kezdjük el a munkát, hogyha nincsen ellenükre. Kezdjük az elnöki bejelentésekkel, csak hogy beszámoljak a koordinátorok találkozójának fejleményeiről. Először is a koordinátorok megtárgyalták a tárgyalási mandátumot a Szerékiáni jelentésről az első vasúti csomagról, és a koordinátorok olyan döntést terjesztenek a szakbizottság elé, hogy szerékiáni asszony és az árnyék előadó kapjanak tárgyalási mandátumot feltáró tárgyalásokra, saját kezdeményezésű véleményre vonatkozólag, és kezdjék meg az informális trialógust a parlament első olvasata alapján, teljesen bevonva az árnyék előadókat, és a jelentéstevő tegyen aztán rendszeresen jelentést a koordinátoroknak a történtekről. Ami a jelentéstevők és a fogalmazók kinevezését illeti, a koordinátorok döntése nyomán a 126 per 2006-os irányelvre vonatkozólag, illetve a professzionális gépkocsi vezetők jogosítványára vonatkozó jogszabály tekintetében a jelentéstevő kijelöléséről úgy döntöttünk, hogy az elnök teheti ezt meg, és az alelnökök közötti rotáció alapján az elnök úgy döntött, hogy Tikau asszonynak adja ezt a jelentést, mert ez a tahográf témához és az arra vonatkozó jelentéshez szorosan kapcsolódik. Az EU és az Eurocontrol közötti megállapodás. Ez is a frakciók közötti rotáción alapul, kétoldalú megállapodás alapján, tehát a GUE-hoz megy, ez egyébként a polgári repülésről szól, ami pedig a, az Európai Regionális Fejlesztési Alapot illeti és a területi együttműködés céljait, ez is egy vélemény, tehát a rotációs rendszer működik, és a GUE a következő a sorban a véleményeknél, úgyhogy ez is az övék lesz transeurópai energiainfrastruktúra és a 1364-es visszavonása, ez is a rotációs rendszerben került kiadásra, és az az érv is elhangzott, hogyha egy frakció nem akarja a jelentést elkészíteni, vagy nem fogadja el, akkor a sor végére kerül vissza a sor. És így az FD-hez került. Ami a 163.9-et illeti keretprogram az innovációról, közösségi pénzügyi segély a szállítási hálózat és energiahálózatokra vonatkozólag, ez az EPP hatásköre, vagyis ők fogják kijelölni a jelentéstevőt erre a véleményre vonatkozólag. A bizottsági 2010-es éves jelentéssel kapcsolatosan úgy döntöttünk, hogy nem lesz további intézkedés. Ennek a témája a polgári légiközlekedés biztonsága, illetve a, a bizottság közleményével kapcsolatosan is így gondolkodtak a koordinátorok, illetve hogy nincsen szükség intézkedésre azzal a közleménnyel kapcsolatosan, amelynek címzetje a parlament, és ez egy növekedési csomagról szól az integrált európai infrastruktúrák tekintetében, hiszen ez már a Connecting Europe eszközhöz kapcsolódik. Ami pedig azt a közleményt illeti, amit a bizottságtól kaptunk, az egységes égbolt jog, szabályjal kapcsolatosan, ennek a végrehajtásával kapcsolatosan. A koordinátorok úgy döntöttek elvben, hogy egy saját kezdeményezésű jelentés lesz ezzel kapcsolatosan, és a következő koordinátori ülésen megbeszélik, hogy ki é lehet ez a jelentés, tehát erről legközelebb döntenek. Elvben az a döntés azonban megszületett, hogy legyen egy ilyen saját kezdeményezésű jelentés. Ami a többi véleményt illeti, kiotói célkitűzések ezzel kapcsolatosan nincsen intézkedés előirányozva, közlemény egy kísérleti projektről, egy 2020-as projekt kötvényi kezdeményezésről. Itt sincs intézkedés, mert azt kértük, hogy ez a téma, mármint a projekt kötvények témája kapcsolódjon az ötödik ponthoz, és erről a koordinátorok úgy döntöttek, hogy legyen egy vélemény, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akár egyetlen vélemény is lefedheti ezt a két témakört. Közlemény a következő generációs innovatív pénzügyi eszközökről, európai részvény és kötvényplatformok, ezzel kapcsolatosan sincsen további intézkedésre szükség a koordinátorok döntése alapján. Communication on Közlemény a bővítési stratégiáról itt sincsen intézkedés. Közlemény Szerbia tagsági jelentkezésével kapcsolatosan nincsen intézkedés, közlemény a parlamentnek az erősebb európai fellépésért, a kábítószer területen nincsen intézkedés, illetve az állatok védelme szállítás közben a koordinátorok úgy döntöttek ebben a témakörben, hogy kivárjuk, hogyan dönt az, a mezőgazdasági bizottság, és hogyha ők egy jelentést szeretnének erről készíteni, akkor a közlekedési bizottságnak is így kell eljárnia. A Connecting Europe eszközzel kapcsolatosan a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a tentével kapcsolatosan a, a bizottság álláspontját felvizsgáljuk. A következő a komitológiára vonatkozik. Alkadrai úr tájékoztatta a koordinátorokat a jelenlegi nem ellenmondásos dokumentumokról, és volt egy novemberi szakértői találkozó a biztonságos kamionparkolókról, és majd decemberre készül el ennek a szakértői csoportnak a jelentése. Ami az egyéb ügyeket illeti, a tenti napok Antwerpenben ezt a témát vetették fel, illetve egy intézményes ülés, amelyre a koordinátorokat is meghívták, mindenki kap három perc felszólalási időt, és abban is megállapodtunk, hogy legyen egy közös üzenet, hogy tudjuk, hogy egyfelé tartunk, amikor például a tanácssal egyeztetünk a tenti adatfrissítésekkel kapcsolatosan. Michael Harvard is szólt a Citizens in Business kezdeményezéssel kapcsolatosan, és a Harbour úr hívására pozitívan reagáltunk. Két témát emeltek ki Egyébként 20 fő aggályt vázoltak fel. Az egyik az autók határokon átnyúló regisztrálása, a másik pedig az utas jogok. A koordinátorok ezután Van Dallen úr és mások javaslatát vitatták meg a tengeri kalózkodással kapcsolatosan. És egy szóbeli kérdést nyújtottak be, vagy legalábbis így döntöttek, hogy benyújtanak egy kérdést. És kértük, hogy bizonyos keretek között tartsák ezt a kérdést, figyelembe véve a parlament által elfogadott állásfoglalást, ezt 2009-ben fogadta el egyébként a parlament. Volt egy meghívás az amerikai kereskedelmi kamarától, hogy a UPS-díjat dikiosztására jöjjenek el a koordinátorok. Megpróbálunk egy időpontot kijelölni, a koordinátorok elvben hozzájárultak a látogatáshoz, most már csak a, az időpontot kell kitűzni, egyeztetni az időpontokat. A lengyel elnökség űr stratégiájáról is szó volt a koordinátori ülésen ennek a közlekedési vonatkozásairól. És azután volt egy ajánlás a koordinátorok részéről, vagyis, hogy december 19-20-24-én lesz egy ülés, ebből a 21-ét töröljük, tehát 19-én és 20-án legyen a következő ülés. Ennyit a koordinátorok üléséről, ennyiről szerettem volna beszámolni az elnöki közlemények keretében. Vannak-e kérdések ezzel kapcsolatosan? Ha nincsen, akkor olyan veszem, hogy elfogadták a jelentést, illetve a beszámolót a koordinátori ülésről. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pontunk a közúti közlekedésben eh, az eh, statisztikai adatgyűjtés a közúti járófogadásra vonatkozólag A tanácssal folytak tárgyalások, ezeknek az eredményéről szeretnék beszámolni a bizottsággal és a tanácsal egy kompromisszumos szövegben állapodtunk meg. Ez egyébként szerepel a dossziéban is, de tekintsük át gyorsan ennek a legfontosabb aspektusait a delegált és implementál végrehajtási aktusokkal kapcsolatosan jóváhagyva az új Lisszaboni szerződés szerinti rendelkezéseket, kompromisszumot alakítottunk ki a hatáskörökkel kapcsolatosan, amelyeket a bizottság tölt be, figyelembe véve a jogszabályalkotók jogköreit, illetve a rugalmasság követelményét is. Ez egyébként megfelel azoknak a célkitűzéseknek, amelyeket a Parlament Közlekedési Bizottsága is maga elé tűzött a delegált aktusokkal kapcsolatosan. A TRAN módosítások a tahográfokkal kapcsolatosan, illetve erre vonatkozólag felülvizsgálati záradékról állapodtunk meg. A jogszabályalkotókhoz visszajelez ezzel kapcsolatosan a bizottság, vagyis a rendelet végrehajtása ról 2014 végéig, és a vonatkozó projektekre vonatkozó információkról is beszámol majd a bizottság, és hogyha szükséges módosítás, akkor erre majd akkor kerülhet sor. Értem ezt a változók listájára. Az eredmények bemutatását elfogadta a tanács, és elfogadtuk Málta kérését egy derogációra. Ez a derogáció korlátozott földrajzi meghatározottságú derogáció a földrajzi adottságaira való tekintettel. Tehát Máltán később fog életbe lépni ez a szabályrendszer. Az árnyék előadók támogatták egységesen a kompromisszumot, és mivel a Transportbizottság célkitűzései szerepelnek a módosítókban, illetve a végleges szövegben, én is azt javaslom, hogy elfogadja a kompromisszumot a parlament. Köszönöm az árnyék előadók együttműködési készségét, és arról is beszeretnék számolni, hogy a kompromisszumos szöveget a plenáris elé terjesztjük a mini plenárison december 1-én Brüsszelben, beleértve a transzmódosításokat is. Lichtenberger asszony, köszönöm szépen. Nagyon sokat dolgoztak ezen a témán, és ezért hálás vagyok. Ez ritka példája annak, hogy valamilyen eredményt el tudunk érni a tanácssal szemben. Általában a tanács minden lépésünket elutasítja, úgyhogy ezért köszönetet szeretnék mondani. Köszönöm, mint mondtam. Hosszas vitákat folytattunk velük, és az árnyék előadók is részt vettek ebben a vitában. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos közös erőfeszítés volt, ezzel úgy látom mindenki elégedett. Köszönöm szépen! és tovább is léphetünk a következő napi rendi pontra, méghozzá a szavazásra. Voting cards in. Mindenki tegye be a szavazókártyát a gépbe, és ha ezt megtették, akkor teszteljük, hogy működnek-e a gépek. Megnyitom a szavazást. Megszámolom <laughs> néppártot. Mindenki megvan, mindenki szavazott. Szavazzunk. Meissner asszonyt várjuk meg a kártyával. Mindenki szavazott? Már akkor lezárom a szavazást. Ez elfogadható, Bászmész asszony. Nem kapott túl sokat a pipi. Köszönjük Gross úrnak az erőfeszítéseket, hogy a számokat sikerült most tartani. Köszönjük. Rendben van. Akkor hát. A Simpson jelentéssel kezdjük az ICAO megállapodással. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyhangúan. A következő pont a szavazólista az egyet, a közös európai térség, a közleke, közlekedési térség megvalósításához készített úti terv grossúr volt az előadó. Voltak fordítási hibák, és ezt ma felvetették többen is. Természetesen ezeket a módosító indítványokat ellenőrizzük, és megnézzük az eredeti nyelvi változatokat. Összevetjük ezeket, ez a szokásos eljárásunk. Mindenkit szeretnék erről biztosítani, hiszen ma többen jelezték ezt. Legyenek türelemmel, kedves kollégák, hiszen ha egyes kompromisszumokat elutasítunk, akkor gyorsan meg kell nézni, hogy hova lépünk tovább. Első kompromisszummal kezdem. Támogatják? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Második, negyvenedik módosítás. Elnézést? A 40-ről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második kompromisszummal folytatom mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tovább megyünk a 49. indítványra, Dibeka úr. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 44. módosítást kérem, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Harmadik kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Negyedik kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ötödik kompromisszum. Ötödik kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 62. indítvány, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 63. mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük akkor a 63-at. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, már lezárom. Elutasítottuk. 66. jön mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 65-öt visszavontuk, hatodik kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás fogadtuk. 71. <clears throat> következik Vandalen Lenor mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 72. mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 71. indítvány mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 7. kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 78. Nem, ez okafogyottá vált. 78-kal kapcsolatban csak a törlés válik fogyott. tehát a szövegről még szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ugyanez áll a 80-asra mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8. kompromisszum jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilencedik kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy-egy 115 következik. Egy pillanat. a Szender. Gross úrhoz kérdezném, ez egy pontból áll ez a módosító indítvány, a logisztikáról szó kizárólag. És hogy fenntartsuk a logisztikai fórumot, azt értettem tegnap, hogy Gross úr egyetértett azzal, ami egyébként nem szerepelt a módosítókban és a kompromisszumokban, és most azt látom, hogy nem ért egyet vele. Csak emlékeztettem volna önöket arról, hogy tegnap, mintha úgy említette volna, hogy támogatja ezt a módosítást. Nagyon fontos a logisztika, ezt emeli ki ez a módosítás, és kéri a bizottságot, hogy a vitafórumot tartsa fenn, és ennyit szeretem volna említeni. Köszönöm. Akkor hát a módosításról szól majd a vita, de minden esetre a 115-ösről most szavazunk Ayala Szendertől mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. 115-et ellenőrizzük, Grossúr felszólal még előtte. Csak röviden azt javasolnánk, hogy itt a szavazólistánál maradjunk, amely most előttünk van, és Ajala kolléga nővel talán a plenárisig találunk majd egy másik rövidebb megfogalmazás, és ezzel a problémát megoldjuk. Okay, let's vote. Na jó, akkor szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk minden esetre de majd a plenárison szó lesz róla. Következik a 117. megosztott szavazás. Első rész, aki támogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, a többi rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 119 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 123 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tizedik kompromisszum. kell kapcsolatban világos számomra, és azt hiszem, hogy ez a történet vége, nincs appelláta. Tizedik kompromisszum különben folyamatosan visszatérnék mindenféle ügyekhez. Megosztott szavazás első rész, európai hozzáadott érték mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész, a többi, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Azt hiszem, hogy elérkeztünk a 11. kompromisszumhoz. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-eshez érkeztünk, Ertrúg úr mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 133 Tika asszony mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 12. kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. <clears throat> Hol is tartunk? 139-nél tartunk, mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 141 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 140 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 142 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 143 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 144 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk ellenőrizzük a 141-et. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, már lezárom akkor. Elutasítottuk. 13. kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 150. következik mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt, van egy kis zavar. Megnyitom a szavazást a 150. indítványról. Elutasítottuk szerintem, de volt némi zavar az előbb a sorainkban. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítottuk. 151. mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 156 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 156-at. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott már? Akkor lezárom elfogadtuk. 160. jön, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 176 igen, itt tartunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 177. jön mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 16. kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 186. jön mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 188. mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizennyolcadik kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 217 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 232-es Karmel úr, Krémer úr mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 234 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 235 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20. kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 242 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21. kompromisszumja mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 249 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 22. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23. kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük akkor a 23. kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott már? Akkor lezárom. Akkor hát elfogadtuk, úgy látom. 258 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 259 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 260 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 261, 260-ról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott már? Akkor lezárom elutasítottuk 261 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. 24. kompromisszum. Négy része van. Kezdjük az első francia bekezdése, mellette ellene tartózkodás elfogadva a második, mellette ellene tartózkodás elfogadva a harmadik bekezdés, mellette ellene tartózkodás elfogadva, és ami maradt amellett, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a 265-ös következik mellette ellene tartózkodás elutasítva. 269. Az első része ugye a Safety Objectives-ig visszavonásra került, tehát tulajdonképpen a módosító, az eredeti módosító többi részére szavazunk most, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 271 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 272 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 273-274 okafogyott vált a 284-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 286 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 288 mellette, ellene, rész. hát úgy tűnik már belefáradtunk itt ebbe. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást elutasítva 289 mellette ellene tartózkodás elutasítva 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a 300-as módosítóról szavazunk. Részenként első részről Addico Transport and Logistics Operations, tehát az első része az 300-as módosítónak mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, tehát a 300-as módosítón második részéről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Második részt szintén elfogadtuk. 303-as Bilba asszonytól mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 306 Vilzas asszonytól mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 26A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a 26 B kompromisszum következik. Huszonhat B mellette. Meg, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 26 B. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. akkor most mi következik? 346-os. Három os módosító. Egy kikötő szolgáltatásokról szól. Tehát, hogyha 26B-t nem fogadjuk el, akkor az áll itt, hogy a 346-os, 347-es, 348-as következik, hiszen ez ennek a törlését jelenteni. Tehát akkor a 346-osra kerül a sor most. Tehát a törlések kellendő módosításról lesz most szó. Először akkor a, az erre vonatkozó első módosítóról szavazunk. És megpróbálom megtalálni. Tehát hol is vagyunk, kérdezi az elnök. De megvan. 346-os. Tehát világos most minden mellette ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, azt gondolom elfogadtuk, de fontos, éppen ezért megnyitom a szavazást a 346-osról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Akkor a 309-es következik. Ugiász úré! 16-os bekezdés e, tekintetében 309-es. Ugiász úr mellette kiszavaz, ellene tartózkodás elutasításra került. Következő 315, tehát most visszatértünk a rendes sorrend, ez mellette ellenel tartózkodás elfogadva. 320-as Ertugurtól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 322-es Bilba mellette ellene tartózkodás elutasítva. És akkor most csak egy kérdés. 351-es a higgins módosító. Erről nem szavaztunk. Azért, mert a 26B-t elutasítottuk, ezután következett a 309-es, amely mindent töröl. Tehát, hogyha ezt elfogadtuk, akkor minden eltűnik. Köszönjük a tisztázást. Nem olyan könnyű ezt követni, nem? Teljes mértékben megértem, ezt mondja az elnök. Tehát 322-est elutasítottuk, és akkor következik 329 es szóbeli módosító, itt a jobb oldali osztóban külön javaslatra került egy szöveg, mindenki tudja, miről van szó, nincsen ezzel kapcsolatban ellenvetés, akkor szavazunk róla mellette ellene tartózkodás elutasítva. 342-es, itt is szóbeli módosítóval, allowing the principle of Eco Bonuses" és így tovább Kancsán úrtól, van ezzel kapcsolatban ellenvetés, nem, akkor szavazunk mellette, ellene tartózkodás, akkor ezt ellenőrizzük, 342-es, a szóbeli módosítóval megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást és elutasítva szoros volt. Egyenlő arányban szavaztunk. 345-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 346-ról szavaztunk, ugye? Akkor a 27-es kompromisszumhoz érkeztünk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 373-as, Kramer és Lichtenberger mellette ellene tartózkodás elfogadva. 381-es okafogyottá vált a 15-ös kompromisszumnak köszönhetően. 28-as kompromisszum a következő mellette és itt van egy szóbeli módosító. Igen, a zöldek kértek szóbeli módosítót a négyes francia bekezdéssel kapcsolatban. Mindenki elolvasta ezt? Mindenki ismeri, itt van-e ellenvetés? Nem, akkor szavazunk mellette. Tehát 28-as kompromisszum mellette, a szóbeli módosítóval. Ellenőrizzük, újra kezdjük. 28-as kompromisszum szóbeli módosítóval mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor 386-os következik, mellette 386-os. Tizennyolcas bekezdés első része megvan mindenkinek? Készen állnak az zöldek, és ez egy kicsit bonyolult, igazad van, Miel. 386-os azt a mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. most pedig 398-as következő, és a 402-es, hiszen ezek azonosak mellette, ellene tartózkodás elutasítva 400-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 401-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 403-as mellette, 403-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 407-es mellette ellene tartózkodás. Ezt leellenőrizzük. 407-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. És elutasítva. 412 tika asszonyt a mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 412-est, mert Szamáltam, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 413-as mellette, ellenem tartózkodás elfogadva. Ez a következés 9-es egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosító, részenként szavazzunk, két részben. Első rész, for decision making within this field, eddig szavazunk, tehát hatos módosító első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes módosító. Ez a B preambulum bekezdés Tremosa úrtól. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító például mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as két részben első részt a, az EU Regency tart, tehát első részre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás szintén elfogadva. 19-es kohóta mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 32-es kompromisszum mellette, ellenem tartózkodás elfogadva. 25-ös a következő mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Vagyis a 29-est visszavonták. Nézzük most a Környezetvédelmi Bizottság javaslatait. Szerencsére a legtöbb okafogyót, szerencsénk van ezzel. Nem ezt nem én mondtam, úgyhogy ezt kérem, hogy ne jelentsék az Envi Bizottságnak, hogy ilyesmi fogalmazódott meg bennem. Tehát kezdjük Először is ott van az NV3, erről kell szavaznunk, mint 2A új bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. NV4-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, akkor most nézzük az NV7-est mellette ellene tartózkodás elutasítva, NV8 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A következő, amiről szavazni kell, ha nem tévedek, akkor a 26. bekezdésre vonatkozik. mivel a 22-es a 160-as miatt megszűnt, tehát nézzük a 26. bekezdést. Ez új 4A bekezdésként kerül szavazásra, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as. Mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most nézzük az itre módosítókat, kettes, itre kettő, mellette ellene tartózkodás elutasítva, itre három, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az itre ten, tízes következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva, Az itre 20-as következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A regi módosítások következnek, a kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva, regi hetes, bocsánat, regi négyes, mint öt új bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, és most jön a regi hét. A regi 6-ról is szavaznunk kell, mert a 261-est nem fogadtuk el, regi 6 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a regi 6-ot, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást és ezzel el is utasítottuk. Regi hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Zárószavazás. Megnyitom a zárószavazást. Has everybody voted? Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. 34 mellette, 5 ellene, 2 tartózkodás. Gratulálok, Gros úr! Right, next. Következő. Okay. Right, we now go on to the PNR. Nézzük a PNR véleményt, Lichtenberger asszony, két módosító, ezeket visszavonták, és aztán 65-ös és a 163-as módosítókat visszavonták, ezekről le kell mondanunk, nincsenek már a körünkben. Nézzük a hetes módosítót tehát. 8-as és 2-es, ezeket együtt szavazok meg mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A következő blokk, amelyről szintén együtt szavazunk terrorista bűncselekmények és komoly, súlyos transnacionális bűncselekmények mellett ellenne elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mátyó, ebben egy kicsit egyedül maradt el, attól tartok. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Tessék. 26-15 elfogadva. Következő. Ebben ugrunk a hetedik módosítóhoz, és a 61-eshez, amely ugyanaz, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. 7-es, 61-es módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62-es Bradburn mm, mellette ellene tartózkodás elfogadva. De azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadva. De azért nem kell, hogy a fejébe szálljon. So next is 63-64. Következő 63-64 szóbeli módosító. Ezzel gondolom mindenki elégedett, mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, 63-64 szóbeli módosítóval megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Következő 67, 68, 69, ezek azonos tartalmúak. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 2F kompromisszum, a push módszer mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most nem húzás lesz, hanem tolás. 79-esnél tartunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most nézzük a 15. kompromisszumot, arányosság elve mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a kettes cikkel kapcsolatos kompromisszum, súlyos határokon átnyúló bűncselekmény mellette ellene tartózkodás elfogadva. 87-es Tikau asszony mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88-89 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9. módosító az előadótól mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 9-es módosítót. Azt hiszem, hogy elvetettük, de azért most megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. PP 1-el többször, Matthew. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 90-91-es, ezekről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 92 mellette ellene tartózkodás elvetve. 93-as, 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 96-97 mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. De azért ellenőrizzük a 96-97-et, megnyitom most a szavazást. A liberálisok, szociálisok, greenek, zöldek együtt szavaznak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22-20 ellenében elfogadtuk. Négyes kompromisszum a késedelem veszélye, hát ugye vasút, közlekedés mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért azt mondom, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, negyedik kompromisszum, a késedelem veszélye témakörben. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Százas, százegyes módosítókról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük, azt hiszem elvetettük, de azért nézzük 101-es, megnyitom a szavazást. A 98 az okafogyottá vált a 4-es kompromisszum miatt, az EPP megint egyet többször szavazott, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Külön szavazunk a harmadik bekezdésről, ez az ECR kérése és a kompromisszum maradékáról, tehát az első részről most szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva, és most a hatos kompromisszum fennmaradó része mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig következik a 114-es és a 117-es módosítók, amelyek azonosak, mellette ellene ellenőrizzük. 114-117, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk, úgyhogy most nézzük a 115-öst, mellette ellene tartózkodás elfogadva 116, ez nyelvi, ezzel nem kell foglalkoznunk. Nézzük az előadó 11-es módosítóját, a többi a 6-os kompromisszum miatt, ki, miatt kiesett, mellette tehát 11-es módosítóról beszélünk ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig nézzük a 138-as Pörker úr mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es az előadói mellette ellene tartózkodás elfogadva. 143, 144, ezek azonos tartalmúak mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a 143-144-est megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadva. So we now go to amend- Akkor most nézzük a 13-as, 14-es módosítókat, amelyekről együttesen szavazzunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ha jól gondolom, a 150-es következik, már Kivets úré mellette ellene tartózkodás egyértelműen elutasítottuk, 151 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Száz, nem, a 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tikau asszony, de a harmadik rész nélkül, mert ez okafogyottá vált. Tehát 153-as a harmadik rész nélkül mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük Tikau asszony 153-as harmadik rész nélkül megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva a 152-154 utolsó része azonos, tehát az utolsó részről szavazunk. At the latest, at the end, így kezdődik ez a rész. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 159 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Úgy látom, hogy akarjuk egy kicsit fárad. Without the last part, because that's fallen. Those in favor. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 155-ös volt ez, 157-es az utolsó rész nélkül, de nem, mert ezt most nem szavazunk róla a 155 miatt. 158 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 160 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100 nem, hanem 16-os az előadótól, mellette előad ellene tartózkodás elfogadva. 162 és 164 ezek azonosak, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11. cikk 166-167 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most nézzük a 168-169-est mellette ellene tartózkodás elfogadva. 170-es részenkénti szavazás. Az első rész a PNR data szavakig, tehát ez az első rész, a PNR data szavakig mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan, vagyis a 170-esnek az első részét, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást elutasítottuk. A második részről még mindig kell szavaznunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most nézzük a 171-es mit mivel az első rész okafogyottá vált, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 172-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es az előadótól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 173, 174, 176 azonosak, de részenként szavazunk. Az első rész egy törlés, egészen odáig, hogy Article 6 are collected, ez eddig a kifejezésig, ez egy törlés, mindenkinek világos, ki van mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Első rész tehát a 173, 171, 176-nak. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második részről szavazunk. 173, ez is egy törlés, az itt látható szövegrésznek a, szöve, a törlése, második rész törlése mellette, ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük. Nem tudom, hogy mit csinált az EPP. Akkor hát megnyitom a szavazást biztosan el fogják fogadni. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk valóban. Harmadik rész, egy szövegrész törlése, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Azok a fogyottá vált a következő. 175-ös. Ellenőrizzük a 173-asat. Elfogadtuk a második részt, ugye? Akkor a fogyottá vált valóban. 177-nél tartunk. Ellenőrizzük, hogy a 175 valóban oka fogyottá vált. 177-178 mellette ellene tartózkodás, akkor elfogadtuk. 18. mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 18-at, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elutasítottuk. 181, 180, mellette, ellene, tartózkodás, egyértelműen elutasítottuk. 183, mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, 182-183-as együtt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott már? Akkor lezárom. Elutasítottuk 181-185 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 186-187 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 188-189 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Száz 90-191 még megvan, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 192-193 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 194-195 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 196. Bradburn úr mellette. Ellene. Tartózkodására utasítottuk. 197, 198 mellette. Ellene. Tartózkodással utasítottuk 199 és 200, mellette ellene tartózkodással utasítottuk. 201, 202 mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott már? Lezárom. Elutasítottuk. 12. pont a mellékletben kompromisszós indítvány még megvan. Ki támogatja ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 206-207 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott már? Akkor lezárom. Elutasítottuk 208-209 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk 210-211 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 212-213 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 214-215 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk ellenőrizhetjük is. 2.11-2.15 megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Na, akkor lezárom. Elutasítottuk. 2016 2017 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 2016 2017 megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom elutasítottuk. 2018-2019 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük csak le. Ugyanerre az eredményre számítok, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott már, lezárom. Ugyanaz az eredmény, elutasítottuk, de nagyon szoros volt. 19. mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 19-et, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Túlnyomó többségük támogatta. 36 per 5. Segít ez a szavazat számlálásba. 20-nál tartunk Schmidt úr, támogatják, ellene tartózkodás elfogadtuk 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, egy mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük le az egyest. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. R11. kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-28 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le, 27-et, 28-at megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítottuk 29. következik Riké úrtól, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-32, mellette ellene tartózkodás utasítottuk. 34, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le a 34-et kérem. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott már? Akkor lezárom. Elutasítottuk. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37 ellene tartózkodás elfogadtuk. R15. kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 42. következik. Mindjárt vége. 42. mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük csak le Smit úrtól. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 46 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Harmadik mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Negyedik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 47 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Javaslom, menjünk tovább az ötödikre. 48-49 egyértelműen elfogadtuk, azonosak ezek. E, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 52. mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6. az eladótól mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 55-57 azonosak mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük csak le az 55 és 57-et. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 54. Akik támogatják, ellene tám- tartózkodás elutasítottuk. 56. mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25 mellette, 15 ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk a véleményt, gratulálok Lichtenberger asszonynak. Nagyon nehéz volt ez a kérdés. Vélez véleménye következik az energiatermékek adózásával kapcsolatban. 11. módosító indítvány, Kokur adta be, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 27, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 27-et, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Rendben van. Tudomásul veszük, hogy Kármán még egyszer szavazna. Tehát 28, Riké úr mellette Elena tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszum következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30. jön, ez oka fogyottá vált, 29 szintén, 31 is, az ötödik következik. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Folytassuk. Őszasszony. Szeretnék az ötös módosítóval kapcsolatban a hatos, hetes, nyolcas eh, módosított visszavonni, és a négyesben és a tízesben a törlést szintén visszavonnám. Köszönöm. Thank you, Mrs. Wells. So you know... Köszönöm, Vélszasszony. Tehát a hatodik, hetedik, nyolcadik módosító indítványát visszavonja. És a törlést is a négyes és a tízes részben. Keressük a négyeset, az az utolsó. Jól van. Köszönöm szépen. Akkor menjünk csak tovább. A 34-re mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 9 mellette, ellene elutasítottuk. 37-38 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10 visszavonva a törléseket mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 40 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 41 az első rész. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12 következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette ellene ellenőrizzük le a 14-et, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16. mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17. okafogyottá vált a miatt. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk egyes indítvány mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 21. jön, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 19. oka fogyottá vált A huszadikról még szavazunk a második részről. A második rész okafogyottá vált, az első részről van szó. Mellette ellene tar a tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 24 a technikai kiigazítással mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25. jön, okafogyottá vált, negyedik módosító indítvány, a törlés kivéve mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk a véleményt. 31 mellette, 9 ellene, egy tartózkodás. Gratulálok, Vészasszony! Okay. Right, colleagues, that concludes. Rendben, kedves kollégák, akkor ezzel a végére értünk a szavazásnak. We have a little bit. Mrs. Savisaar, are you? It's Szabeszár asszony, az ön jelentés egy kicsit korábban kerül sorra. Készen áll már is bemutatni azt? Azt javasolnám, kedves kollégák. Itt hát azt javasolnám, hogy Szabeszár asszony jelentését már is sorra vesszük, és aztán következik a, a fenntartható mobilitás gazdasági vetületeiről szóló tanulmány ismertetése. Lehet, hogy arra majd 11.45-ig várnunk kell, hogy megkezdődjön, de akkor hegyetért Szavizár asszony, akkor megkezdjük ennek a jelentésnek a tárgyalását. És hogyha kiderülne, hogy mi történt a teával, mert még hiányzik a teosztás a délelőtt során, erre még nem került sor, akkor ez is előrébb vinne bennünket. Aki pedig szeretné elhagyni a termet, azt tegye most, meg csendben, rendben. a kérem, Ennek is csendesebben eszmecseréljenek. És akkor a következő napirendi pont a Szaviszár jelentés a tengeri közlekedésben használatos tüzelős üzemanyagok két tartalmár. Kedves kollégák, ez a vélemény tervezet, amelyet ugye az MV szakbizottság részére készítettünk, az a tengeri közlekedésben használatos tüzelős üzemanyagok kéntartalmára vonatkozó irányelv módosítáról szól, nagyon fontos közlekedés politika tekintetében. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy eltekintve az eddig elvégzett munkától, az NV és a többi szakbizottság munkájától, sikerült az IMON belül ugye egyezményre jutni, ez a 2008-as megállapodás, és ez életbe fog lépni a kénkibocsátás ellenőrzési területeken. Itt a következő módon kell majd csökkenteni a kéntartalmat. Tehát ezeken a területeken, az úgynevezett SECA területeken a kéntartalmat a tengeri tüzelő és üzemanyagokban másfél százalékra majd ra kellett csökkenteni 2010-től, 0,5-re csökken majd mindez 2020-ig. 1999-ben ugye másfél százalék volt a küszöbérték, erről csökkentettünk. És a szekán kívüli területeken pedig ez a küszöbb érték 3,5%-ra fog csökkenni 2012-től, 2020-tól pedig 0,5%-ra csökken majd ez. Az Európai Unión belül nincs erre vonatkozó szabályozás, erre a küszöbértékre nem rendelkezünk szabályozásra. Nyilvánvalóan lehetséges az új szabványok bevezetését elhalasztani, tehát 2015-ről 2020-ra tudjuk ezt halasztani, mivel a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet felül fogja vizsgálni ezeket a tervezett szabályokat, és a szeken kívüli tengeri területeken lehet, tehát, hogy majd 2015-től kell új szabályokat bevezetni, de hogyha az Európai Unió az irányelv nem, irányelvet nem módosítja, akkor fennállhat az a helyzet, hogy az elmon belül és az Európai Unión belül különböző szabályozás lesz érvényben. Tehát a jelenleg irányelvnek számos előnye van. Először is a kénkibocsátást nem csökkentjük a hajózás területén, akkor a tengeri közlekedés kibocsátásai magasabb értéket fognak elérni, mint a közúti áruszállítás um, kibocsátásai. Itt 72 százalékról beszélünk. Másodszorban a kibocsátás csökkentés segíteni a levegő minőségének javítását. Hiszen a kén kibocsátás nagyon komoly következményekkel jár a légszennyezettség tekintetében, és éppen azért szükség lenne korlátozásra, ez pedig a hajózás területén a tisztességes versenyt is biztosítaná. Most pedig akkor rátérnék a véleménytervezetemre. A különböző érdekképviseleti csoportok már véleményt nyilvánítottak, sikerült számos ilyennel találkozni. Sajnos nem lehet egy egységes, mindenki számára elfogadható megoldást találni, de megpróbáltam kiegyensúlyozott tervezetet kidolgozni, amely megfelelő eredménye járna mindenki számára. Például az Egyesült Államokat és a Kanadát is lehetne követni, hiszen ők már kijelöltek ilyen szeka területekre, méghozzá 200 tengeri mérföldnyire a hat partjaiktól tudnak ők ilyen területet kijelölni erre is kitértem a véleménytervezetemben. Aztán kétséget fejezte ki azzal kapcsolatban és az érdekelt felek, hogy 2015-re megfelelő mértékben áll majd rendelkezésre alacsony kéntartalmú tüzelős üzemanyag, illetve lesz elegendő cseppfolyósított földgáz terminál, ahol ilyen üzemanyagot tankolhatnak majd a hajók. Ezek a kétségek valóban megalapozottak, de úgy gondolom, hogy fontos, hogy most meghozzuk a döntéseket, hogy mit tegyünk ezen a területen hiszen az IMO 2008-as döntése óta újabb változások történtek, és nagyon sokan szeretnék a következő döntéseket késleltetni. De jó lenne, hogyha rendeznénk ezt az ügyet. Egyelőre még van időnk arra, hogy előkészítsük a megfelelő lépéseket. A bizottság egy számos javaslattal élt, arra vonatkozóan, hogy az új intézkedések hatásai mérsékeltek legyenek. Úgy gondolom, hogy nem kellene megbüntetnünk azokat a vállalatokat, amelyek már is erőfeszítéseket tettek arra, hogy be tudják tartani majd az új szabályozást. És hogyha lehet, hogy lesznek problémák az üzemanyagellátás terén, vagy a különböző képviseltes csökkentő intézkedésekkel, de emiatt nem szeretném, ha ezeket a vállalatokat büntetnék. Nyilvánvalóan ez a tyúk vagy tojás dilemma az LNG tekintetében ugye hiszen addig nem akar senki sem befektetni, amíg nincs megfelelő ellátás, de addig nem lesz ellátás, amíg a befektetések nem valósulnak meg minden esetre a személyszállító hajóknak lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy ők is se folyosított gáz meghajtással működhessenek. Nyilvánvalóan itt a biztonság is nagyon fontos. Meg kell fontolnunk, hogy ezeket az új intézkedéseket mi hogyan is kívánjuk bevezetni. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak együtt kellene működniük a, az Európai Bizottsága, hiszen a a tagállamok is nyilvánvalóan hasznot húznak majd abból, hogyha a környezeti feltételek javulnak, és az egészségügyi előnyök is nyilvánvalóan magasabb értékkel fognak bírni, mint a költségek, hogyha a hajózás területén, tehát ezeket az új intézkedéseket a csökkentés tekintetében bevezetnék. Tehát én összességében azt gondolom, hogy még a költségek tekintetében is előnyösek ezek az új intézkedések, és nyilván van a környezetvédelmet is erősítik, illetve a hajózási vállalatoknak a tisztességes versenyhelyzetet is biztosítani tudják. Úgy gondolom, hogy a kéntartalmat 2%-ra kellene csökkenteni, személyszállító hajók esetében pedig a másfél százalékos küszöböt tartom megfelelően. Egyéb esetben kockáztatjuk a modális visszaesést, hiszen így a közutokra terelődhetne a teherfuvarozás, ez pedig hátrányosan érinteni a környezetvédelmi célkitűzéseink elérését. A közúti fuvarozás több kibocsátással jár, mint a tengeri fuvarozás. Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon várom a kollégák reakcióit. Köszönöm. Köszönjük szépen, Szabiszár asszony, Kún úr a néppárt nevűen kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönet jár Szavzári asszonynak is, hiszen nagyon differenciáltan, árnyaltan közelítette meg ezt a témát, nagyon intenzív munkát folytatott e téren. És hát az a helyzet, hogy az északi uniós partvidékek 2000 15-től egy külön, különleges kémcsatás ellenőrzési terület alá fognak esni, tehát az északi tenger, a, a, a Brit-szigetek keleti partjai egészen a csatornát, a Lamans csatornát beleértve, tehát Szabszári azt, hogy nagyon helyesen jegyezte meg, hogy 2015 az IMO előírások itt életbe lépnek, és onnantól kezdve 0,1%-os kéntartalmú üzemanyagot kell tankolni, dízel minőségről beszélünk, nyilvánvalóan ez nagyon sokba is kerül, hogyha ilyen dízel minőségű üzemanyagot kell tankolniuk a hajóknak. 0,5%-ot kell ugye most ezeken a szekal területeken először is elérni, és ez azt jelenti, hogy 2012-től 15 kal nőnek a költségek, 1%-nál már 16%-os lesz a költségnövekedés, ez pedig az óceánjárok számára egy nagyon nehéz helyzetet teremthet, és mondjuk a Lamans csatornától Finnországig 2000 tengeri mérföldnyi út van, és hát ott versenyképesen szállítani és hajózni, hát ez nagyon nehéz. Az Finnország, Németország, a balti államok érintettek, számukra nagyon nehéz ez a helyzet, a, a verseny és a költségek tükrében. Tehát összességében az uniós térségben a versenyhelyzet ezzel megnehező. Itt egyszerűen nagyon eltérőek a feltételek. A déli tengeri területek egészen másképp néznek ki, hisz ott maximálisan 0,5%-ot állapítanak meg a szabályok. Nyilvánvalóan az egészségügyi tényező is nagyon jelentős szerepet játszik, ez nagyon helytálló ez a megjegyzés, de az eloszlás, a megosztás ahogy én ezt olvastam, hát ez érdekes, ez hát most ott tényleg 66 ezer halálesetet tudnánk-e megakadályozni a kéntartalom csökkentésével? Hát nem tudom. Az északi területeken állítólag 12 ezer halálesetről beszélhetünk valójában. A Szabzári hogy említette az Egyesült Államokat és Kanadát, mármint hogy ők is szeka területeket jelölnek ki. De itt csak 200 tengeri mérföldnyi határon belül, és ugyanakkor ők még nem szállták le a tárgyalásokat az IMO-val. Viszont az IMO a tagállamokkal már tárgyalt a SZEKA kijelölésekről, de úgy gondolom, hogy a fürdővízzel nem kellene a gyereket is kiönteni. Itt valóban olyan versenyfeltételeket kell teremteni, amelyek a hajózás területén, például a kompok esetében is tisztességes feltételeket teremt, és ugye mindig arról volt szó, hogy mi a közutakról a tengerre kívánjuk terelni a terfuvarozást, és nem szeretnénk, ha ez megfordulna. És ez a hatástanulmány, amelyet kértünk az Európai Bizottságtól, amikor is az integrált tengerpolitikáról volt szó, de egyelőre még nem kaptuk meg az új eredményeket. Nyilvánvalóan erre egyetemes szükség van, és akkor tudunk már csak arról beszélni, hogy valóban modális visszaesés történik, és a tengerről közöttökre kerül a terhelés. Ami az LNG terminálok támogatását illeti, ezt nyilvánvalóan én is szeretném támogatni. Nyilvánvalóan itt a biztonsági feltételek is nagyon fontosak. Fontos, hogy biztonságos feltételek mellett tudjanak tankolni lng a hajók. És úgy gondolom, valamilyen szükség van arra, hogy az IMO ez irányú követeléseinek majd csak 2020-tól um, próbáljuk meg eleget tenni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Nagyon hosszú felszólalási lista áll előtt, és remélem, hogy mindenki szem előtt tartja azt, hogy 14 be kell ezt fejeznünk. Nagyon sok északi tagállamból érkező kolléga kért szót, de ezen kívül délről is van egy kollégunk. Rzeczywiście muszę przyznać, że... Köszönöm szépen, és nagyon hálás vagyok a munkájáért. El kell ismernem, hogy az irányelv, amelyen most dolgozunk, egyrészt nagyon szükséges jogszabály, másrészt alapvető jelentőségű, hogy ezeket a megoldásokat elemezzük, de úgy, hogy figyelembe vesszük a különböző következményeket. A környezetvédelem kérdése nagyon jelentős, de annak is tudatában kell lennünk, hogy ez a hajó tulajdonosok helyzetét is érinti, a kikötők eh, munkafeltételeit és más eh, kérdéseket. Megvizsgáltam ezeket az eh, anyagokat, dokumentumokat, és azt kell mondanom, hogy ezek a finoman árnyalt különbségek és hiányosságok olyasmik, amiket egy nagyon jól kiegyensúlyozott véleményben tárgyal a jelentéskészítő. Elfogadom a legtöbb javaslatát, magam részéről azt kell mondanom, hogy nem csak az északi tengerről és a Lamás csatornáról szól ez a jelentés, hanem a balti tengert is érinti, és a balti tenger belső tenger, az EU tagállamok, EU tagállamok határolják. Úgyhogy azt mondom, hogy az a javaslat, hogy az elfogadható értékek 2015-re teljesüljenek, észszerű javaslat számomra elfogadható. És azt is támogatom, hogy öt évvel halasszuk el az új SZEKA szabály bevezetését, ami a személyszállító hajókat illeti, olyan hajókat, amelyek a SZEKA területen kívül közlekednek, ez 2015 volna. Én támogatom ezeket a véleményeket, illetve magát a dokumentumot is támogatom, de meg kell hallgatnunk az iparák képviselőit is, a hajó tulajdonosokat, hogyha olyan feltételeket vezetünk be, amelyek túlzottan szigorúak, alásuk a tengeri közlekedést, és lehet, hogy a, a közúti közlekedés felé tolódik el a szállítás. Köszönöm szépen. ECR képviselője következik. Köszönöm szépen. Az IMO val kapcsolatosan nagyon kritikus vagyok, hiszen úgy látszik, hogy nem eh, túlságosan gyorsan lép, de ezen a ponton látványos döntést hozott az IMO. Vannak olyan tagállamok, amelyek még nem is tudatosították ezt, és most próbálnak visszalépni, kétségbe esettem, most látják, hogy mit tettek, gyakorlatilag átaludták a döntéshozatalt az IMO-ban. Volt hat hónapjuk, ez alatt eh, tiltakozhattak volna a döntés ellen, de ezzel az idő alatt senki nem emelte fel a szavát a döntéssel szemben az IMO-ban. Úgyhogy most ijedeznek a tagállamok, hogy mit is tettek, és most már túl késő. Nagyon fontos, hogy tisztább iparágá váljon a tengeri szállítás, talán az egyik legszennyezőbb ágazatról beszélünk jelen pillanatban, és beszélnünk kell a kibocsátásokról, és tudom, hogy ez problémákat is felvet, az IMO szervezetéből következik, a természetéből, hogy a tengeri közlekedésre összpontosít, de az is elképzelhető, hogy a döntésnek kellemetlen következményei lesznek, nem kívánatos következményei. Például csökkenhet a tengeri szállítás mértéke, és áttolódhat a szállítás a közutakra, erre egyébként az, előadós, az előadó is utalt, és van egy olyan tanulmány, amely kimutatja ezt a, az összefüggést, és sajnálatos volna, hogyha egy egyébként jó döntés nem kívánatos eredményekkel járna, vagy következményekkel inkább. Úgyhogy én azt mondanám, hogy még alapotosabb kutatásokat kell folytatni, hogyha az előadó a Luveni Egyetemmel kapcsolatot tartott, akkor talán még több információt kaphatna a tanulmányról, Sajnálatos volna, hogyha egy jó szándékkal hozott döntésnek káros következményei volnának. Még több időt kell szánni a hatások tanulmányozására. Ebben tehát támogatom a kezdeményezést, de ha nem tudjuk pontosan, mik a következmények, akkor addig ne lépjünk. További vizsgálódásokra van szükség, meg kell vizsgálni, hogy milyen modális váltást jelentene eltolódást ez a döntés. A második gondolatom, hivatkozás történt arra, hogy korlátoznák az üzemanyag kereskedelmet, hiszen itt még mindig 2,5% a kéntartalom. Nyilván fantasztikus volna, hogyha sikerülne 0,1%-ra csökkenteni a kéntartalmat, de szerintem a kereskedelem tiltása túlzás. Harmadik pont. Alternatív technológiákat is meg kell vizsgálnunk. Az előadó is beszél az ellengéről, a folyékony földgázról. A hajókat felszerelhetik olyan berendezésekkel, amelyek egyébként már a piacon elérhetőek, ezek kiszűrik a ként az az üzemanyagból, úgyhogy az ilyen berendezések beszerzésére is lehetne támogatást nyújtani azoknak a hajó tulajdonosoknak, akik hajlandóak arra, hogy beruházzanak ilyen technológiába. Összefoglalva úgy gondolom, hogy jó irányban indultunk el, de azért vannak még nyitott kérdések, különösen a modális váltással összefüggésben, ami következmény lehet, és azzal követke- összefüggésben, hogy a Balti-tengeren, az Északi-tengeren, a Lamás csatornán eh, mi a tendő? kiterjesztjük-e minden tengerre, minden tengeri útra, útvonalra ezt eh, a szabályozást, hiszen felmerülhetnek problémák a földközi tengeri térségben figyelembe kellene venni a teljes térséget, hiszen több mint 250 ezer mérföldes zónáról beszélünk, ez lefedi egész Európát, de azért felmerülnek még a földközi tengeri térségben nehézségek. A jelentéstevőt arra kérném, hogy fontolja meg, hogy a partvonaltól való bizonyos távolságra korlátozza a szabályozást. Következő felszólaló. Uh, thanks very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, nagyon érdekes ez a vita, és úgy gondolom, hogy nagyon jó ez a tervezet. Gratulálok a szerzőnek. Az eddig elhangzott érveket meghallgatva úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálni a levegőminőség tényezőit is, hiszen beszéltünk arra, hogy a kénkipocsátás milyen halálesetekhez vezet, és úgy gondolom, hogy nem lehet árat szabni az életnek. Én például a saját életemet eléggé magasan áraznám be. Támogatjuk az IMO megállapodást, ez egy állandó ebben a vitában, úgy gondolom, hogy fontos ennek a végrehajtása, és ezt az EU-s jogban is érvényesíteni kellene, és nem is tudom elfogadni, hogy ennek a, a végrehajtását késeltessük. Például a SZEKA területeknek a kiterjesztését elfogadtuk ugyanolyan idő időzítéssel, mint amit az előbb láttunk. 2015-re való kiterjesztést ezt támogatom. Viszont a 2025 re való és nem tudom elfogadni, ami az a lég, levegőminőségre vonatkozó érvek súlyát illeti, úgy gondolom, hogy ezek meggyőző érvek, és ezt a tagállamok minden felségvizére ki kell terjeszteni ezt a szabályozást. A bizottságot felkérjük, hogy a többi szekára vonatkozó vizsgálódást végezzék el. A tagállamoknak támogatniuk kell az, a fedélzeti tisztítórendszereknek a beszerzését, ami magát a jelentéstervezetet illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy milyen jelentős az Európai Bizottság által kidolgozott minőségi normák kidolgozása. Hatékony monitoringra van szükség, és mintavételre a hajók üzemanyagából, és minden Európai Uniós felség vízre ki kell ezt terjeszteni, az EU felségvizeit tekintve. Végül pedig talán meg lehetne vizsgálni bizonyos további érveket is, amelyek túlmutatnak a jelentés jelenlegi hatókörén hatáján. Szeretnénk például hivatkozást tenni a szennyezett üzemanyagokra, illetve az úgynevezett NOx motor szabványokra, a MAPOL szabályzatban szerepel ez, de a bizottsági jogszabályban nem. Ami pedig a tengerjáró hajókat illeti, itt is olyan eszközökre van szükség, amelyekkel ezeket a rendelkezéseket hathatósabbá lehet tenni. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já nejsem námořník, ale nem vagyok tengerész, de ha amikor a közúti közlekedést sikerül megtisztítanunk az olajtól, akkor nem látom be, hogy ezt miért ne tudnánk a tengeri közlekedés esetében is megtenni. Persze, hogyha a hulladékot égetjük, az egy másik kérdés. Amennyiben a nagyvárosokban a légszennyezést meg tudjuk oldani azzal, hogy bevezetünk kötelezettségeket a, a földgáz használattal kapcsolatban, melyet a közúti közlekedés során üzemanyagként használnának. Nem látom be, hogy ezt a tengere miért ne tudnánk megvalósítani. Eltekintve attól ugye, hogy talán mások is tudnak nekünk segíteni tündérek. <laughs> Ha az USA és Kanada képes arra, hogy a 2000 mérföldes hatókört létrehozza, és mi pedig a dél-mediterrán régióban csak tárgyalunk folyamatosan, és megállapodásokat kötünk az együttműködésről, és közben nem vagyunk képesek megállapodni ezekkel az országokkal, hogy olyan üzemanyagot használjanak, amelynek alacsony a tartalma. Az egész földközi-tengeri régióban akkor adjuk fel az egészet, ne beszéljünk további integrációról, vagy további szabványosításról. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Az előadók jó munkát végeztek. Sok jó pontot fontoltak meg, de vannak még olyan kérdések, amiket meg kéne vitatni. Először is, egyelőre a javaslat az északi országok ipari képviselői számára nagyon kemény csapást jelent, különösen mikor a nemzeti gazdaságok sokat szenvednek a válságtól. A technológia nem áll rendelkezésre, hogy ezt a 0,1%-os határértéket elérjék. Hagy jelezzem azt is, hogy a bizottság kiadott egy eszköztárat ezeknek az országoknak az új határértékek hatására. Szeretném hallani, hogy például a tengerhajózási iparák hogyan tudja ezt az átmenetet megvalósítani. Végül pedig gondoljuk át annak lehetőségét, amire már a jelentés szólt, hogy kiterjesszük a határértéket a 0,1%-ról a kéntartalom esetében a mediterrán régióra is hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítsunk az egész EU-ban. Köszönöm. Köszönöm, Kubucakos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy a jelentés jó alapja lesz a vitának. Biztos vagyok benne, hogy különböző gondolatokat hallhatunk majd, illetve módosító indítványok is születnek. Itala úr szavaira hadd reagáljak. Nem hiszem, hogy erőltetnünk kéne E, ezeket az értékeket, és így az ellenkező hatást érnénk el. Ne írjuk elő azt a cserét, hiszen ez lehet, hogy egy rossz politikai megközelítés lenne. Nem is oldanánk meg vele semmit, és problémákat okozna ez a tengeri szállítás területén. Nem segítene ez a környezeten sem, hiszen megváltozna a szállítási mód. Egyensúlyt kell elérnünk a 2015-ös dátum azt hiszem nem reális. Vegyük figyelembe, hogy ezen túl kell lépni, és azt is tudnunk kell, hogy a fennmaradó időben rendkívül sok európai kikötő nem rendelkezik technikai lehetőségekkel, infrastruktúrákkal, hogy a megfelelő konkrét üzemanyagot rendelkezésre állítsa ne írjuk elő a járművek számára, hogy most váltsanak irányt és menjenek más kikötőkbe tankolni. Nagyon komoly versenyproblémákat okoz ez. Vegyük figyelembe azt is, hogy technikai problémákat okozna ennek végrehajtása. Végezetül a jelenlegi vita jó irányba halad, de szerintem reálisabban kell nézni a helyzetet, és produktívabban kell hozzáállni ehhez a kérdéshez. Frankenstein úr. Elnök úr, csak nagyon röviden négy pont. Először is a hajózás általi szennyezést. Ha megnézzük, akkor látjuk, hogy nagyon kevés történt, pedig nagyon sokat kell még tennünk. Épp ideje van, hogy a tengeri közlekedésben a kibocsátást csökkentsük. Másodszorban világosan ki kell állnunk amellett, hogy amit egyszer elhatároztunk, vagy amit az IMO elhatározott, az valóban a mi célunk, és el akarjuk élni. Aztán egyszerűen nem érthető számomra, hogy miért csak az Európai Unió északi részén kellene ezt bevezetni, ezt nem kellene szó nélkül így elfogadni. Hiszen a dél-európai polgárok egészsége is fontos kell, hogy legyen számukra. Miért akarjuk csak az északiakat védeni az egészségük tekintetében? Hát itt hallottunk ugye számokat, de hát akkor úgy tűnik, hogy a dél-európaiak egészsége mindegy nekünk. Aztán harmadik pont. Fandalen úrnak nyilvánvalóan igaza van, nyilvánvalóan eleinte el kell gondolkodnunk kompenzációs intézkedésekről annak érdekében, hogy ne a közutakra terelődjön vissza a fuvarozás. Én Kértem ezzel kapcsolatban egy tanulmányt, és a koordinátorok egyet is értettek ezzel, de még mindig nem kaptuk meg. De mindenképpen hasznos lenne, ha e tekintetben egy tanulmány születne. És a legutolsó pont, a technikai megoldásokról ugye a szakértők is vitatkoznak, nem tudják eldönteni, hogy már készen állnak a bevezetésre vagy sem. Én úgy gondolom, hogy még nem egészen állunk ott, hogy be lehetne vezetni ezeket, és lehet, hogy egy fokozatos bevezetési szakasz kellene kijelölni, amikor már a megfelelő feltételek kijelölésre kerültek, de én alapvetően azt mondom, hogy az eredeti alapvető cél mellett ki kellene tartanunk, ezen pár kivételt ellenére is. Köszönöm, Fleckenstein Valóban az eredeti ö, vállalkozó szerződőfél kiszállt a szerződésből, és ez okozta a késlekedést. Reméltük, hogy a tervezete már kész lesz ennek a tanulmánynak, és hát sajnos, hogy még nem készült el. Tehát aki eredetileg vállalta a tanulmány elkészítését, nem készítette ezt el. Kramer úr. A Flekesten úr három első pontjával egyetértek, Emlékszem, az Európai Parlamentként mindig azt mondjuk, hogy az IMO a hibás, nem tesz semmit, és most ugye végre előre tört, és azt mondjuk, hogy túl sokat követelt. Ez kiváló ürügy arra, hogy ne tegyünk semmit. De úgy gondolom, hogy a nehéz olaj egész egyszerűen veszélyes hulladék, ahol ezt elégetik, a, ugye az óceánjáró hajókon szűrő nélkül, hát ez komoly környezetszennyezés. Hát itt jelenleg is már az adófizetők eh, kedvezményében részesülnek ezek a nagy hajók. És hát nézzük meg a versenyt. Hát a verseny mindenki számára ugyanúgy érvényes az északi tengeren, bárhonnan érkeznek is a hajók. És hogyha összehasonlítjuk ezt a földközi tengerre, akkor ezt meg is fordíthatjuk, hiszen a turisták nem az északi és a balti tenger érkeznek, oda kéne őket sebteni, ott jobb a levegő, jobb lenne az egészségüknek. Hát de a turistáknak ezt kellene mondani, hogy nem menjenek a földközi tengerre, mert veszélyes az egészségükre. Hát én egy ilyen kampányt szeretnék bevezetni, és akkor elérnénk azt, hogy végre a földközi tenger mellett is történne valami, és akkor egész Európában ugyanolyan értékek lennének érvényben, és a légszennyezettséget is megállapítanánk, és akkor valóban elérnénk az egészségvédelem csimboraszóját. Hogyha azt, kérjük, azt kérnénk, hogy valóban ezeket a küszöbértékeket tartsák meg, és azt kérnénk, hogy a légszennyezettséget valóban csökkentsük, akkor járnánk el helyesen. Hiszen a balti tenger nem csak áruszállítással van ott, ez egy turista paradicsom, És hogyha a Föld, a bolygó tovább e, melegszik, és e, Berlinben meleg lesz, és mindenhol az északi tengernél és nyári paradicsomok keletkeznek, akkor majd másképp áll a helyzet. Túl sokáig vártunk, semmi sem történt, és a belvízi hajózás is csak akkor lesz majd gazdaságos, hogyha a kibocsátás csökkentés megtörténik, illetve hát e tekintetben mindig is azt mondtam, hogy itt a hajókat a folyókhoz kell igazítani. Mi mindenképpen azt ezt a, tehát a célkitűzéseket támogatjuk, a nagy ellenfeleink a nagy vállalatok, amelyek igazából megengedhetnék magukat. Tehát a kicsi vállalkozásoknál nem is hallottuk ezeket az ellenvetéseket. Én nagyon támogatom ezt, és nagyon örülök, hogy az IMO végre egyszer így döntött, és ezt most már nem lehet visszacsinálni. Hát most valóban azokat a kikötőket lehet megbüntetni, amelyek nem lehet azokat megbüntetni, akik már megteremtették a megfelelő feltételeket, hanem azokat fogjuk megbüntetni, akelyek késeltetik a döntéseket, nem tettek semmit, és jutalmazzuk azokat, akik már e- előrébb léptek. Hogyha megnézzük a, az autóipart, hát ott is a katalizátor bevezetése ellen mindenki ellenkezett, vagy például a koromszűrő, vagy a, a kibocsátási küszöbértégek esetében is mindenki kiabált, amikor bevezették, politikai döntés született, akkor mindenki elfogadta ezt, és ez fog történni a bevezetőzás tekintetében 2015-ben bevezetjük az értékeket, 2016-ban csönd lesz. Ebben biztos vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm, Vémer úr. Ön szeretne felszólalni? Meissner asszony. Nem volt a listámon sajnos. Meissner asszony azért parancsoljon. Rendben, azt hittem még sorra kerülök, és csendben, rendben váltam. Ez is egy olyan téma, amely régóta foglalkoztat engem, és hát az IMO értékeket nyilvánvalóan nem kellene megváltoztatni, nem is lehet ezeket megváltoztatni, hiszen ez nem olyasmi, amiről uh, Európában egyeztünk, hanem ez egy globális megegyezés. Uh, meglátjuk, hogy szükség van-e a halasztásra hiszen itt a szekán kívüli területekről is beszélünk, ott ugye 2018-ig van lehetőség a bevezetésre, 2020-ig ugye 0,5%-os kéntartalmat kell bevezetni, a szeka területeken viszont nincs lehetőség a késleltetésre, mindenképpen beszélnünk kell azonban ezekről a területekről. Az integrált tengerpolitika esetében két pontot övezte heves vita, pontosan a tiszta hajózás tekintetében először is, hogy támogatni akarjuk-e pénzügyileg is a zöld hajózást, itt nagyon eltérőek voltak a vélemények, hiszen voltak, akik azt mondták, hogy már most is vannak olyan hajóépítők, akik zöld hajókat építenek, és vannak, akik nem, és nem kellene megjutatni bántalmazni azokat, akik eddig nem tettek semmit. És ugyanakkor elhangzott az is, hogy a kibocsátások tekintetében itt a verseny torzulhatna Észak- és Dél-Európa között. Tudom, hogy vannak olyan tanulmányok, amelyek azzal jogatnak bennünket, hogy modális visszaesés történne, és a közutakra terelődne a tengerről az árufovarozás, de vannak olyan szakértők, akik pontosan ennek ellentétjét állítják. Nyilvánvalóan vigyázzunk el arra, hogy ne történjen meg ez a modális váltás, de ugyanakkor én nem gondolnám azt, hogy még nem állnak készen a technológiák, például ezek a tisztító berendezések, a scrubberek, hát ezek részben már léteznek. Vannak nedves, vannak száraz eljárások, nyilvánvalóan nem azt szeretnénk, hogyha mindent a vízbe eresztenének a hajók, én inkább a száraz módszert ö, javasolnám, hiszen ott megkötik majd a ként, és ezt ö, utólag el is lehet adni az ásványipar területén, ezt még ö, fel lehet használni. Vannak eljárások, amelyek ezt a célt tudnák szolgálni, legalábbis próbaüzemmódban már működnek ezek az eljárások, ezt tovább kell fejleszteni. Nyilván van az LNG sokszor szóba került, itt még küldök majd a kör e-mailt, az ALDE jövő szerdán pontosan erre vonatkozóan szemináriumot fog tartani, hogy az LNG megfelelő alternatívát kínál-e, és hogy nem kellene itt még inkább az infrastruktúrát kiépíteni. És akkor végül még egy pont, amelyet említeni szeretnék. Nagyon bátornak találom az előadó részéről, hogy azt javasolta, hogy a személy szállítást és a hajózás tekintetében akár Dél-Európában is ugyanúgy ö, szabályozzák, mint a szeka területeket. Én azt vártam volna, hogy itt óriási ellenkezés lesz. Én elvi szinten ezt nagyon helyesnek tartom, hiszen a, a kénykibocsátás valóban egy légszennyezettségi probléma, és a parti területeken, ahol a turizmus is ö, nagyon erős, délen is ö, éppen védeni kell ezeket a területeket. Köszönöm szépen. Most pedig Vilmer úr a bizottság Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság üdvözli a jelentéstervezetet, köszönjük az előadó munkáját és támogatását. A következőkben hadd szóljak néhány felvetődött kérdésről, a, és így a tengeri szállítást kontextusba helyezném. A környezetvédelmi célok elérése érdekében Fontos, hogy a levegő minőség ne hason negatívan az emberek egészségére és a környezetre. Előrejelzések szerint a tengerparti városokban a levegő minőséget nagyon nagy mértékben károsítják a tengerhajózási kibocsátások. A, az állampolgárok például Szicíliában a tengeri szállításból származó olajból eredő részeket lélegzik be. A kéndioxid porrá alakul, és így szennyező anyaggá válik, és káros az emberi egészségre. Dióhéjban tehát most a tengerhajózási kibocsátás a legköltséghatékonyabb módszere a széndiokszid kibocsátás csökkentésének. A legtöbb tagállamban nagyon nehéz elérni a megfelelő levegő tisztasági előírásokat. Meg kell tenni mindent, hogy elérjük a célt. Elmondhatjuk, hogy sok évnyi szabályozás után most a tengerhajózási ágazat került sorra, hogy hozzájáruljon ehhez a szakpolitikához. A szekák a Észak-Európában találhatók azért, mert környezetvédelmi megfontolások alapján lettek kijelölve. Az elsavasodáshoz kapcsolódott ez, ez továbbra is probléma, hiszen az ökoszisztémák sérülékenyebbek. Ezek a területek tehát az előfutárok. A bizottság az egészségügyi aspektusra koncentrál, és ezért vannak szekák Észak-Európában, hiszen a tengerparti városok ezt külön kérték. Ez IMO döntéséről van szó, és a tengerparti városok támogatásával a balti és az északi tenger, illetve a Lamen csatorna esetében ezt külön kérték. A földközi tenger e, ezokból nem rendelkezik szekával. Ami a levegő minőség politikának felvizsgáltat illeti, megvizsgáljuk a megvalósíthatóságot, a költséghatékonyságot, a költség-haszon arányt a levegő minőségi szakpolitika felülvizsgálatának fényében. Egy tanulmányt készítünk, ami a hajózási kibocsátások adatait vizsgálja felül. Különböző forgatókönyveket dolgozunk ki, hogy mi történik, ha például a szén vagy por esetében és további területeket fogunk azonosítani, ahol nettó haszonnal járna az, hogyha összekákat jelölünk ki. Azonban nem ez az oka annak, hogy késleltessük a kén kötelezettsége bevezetését az észak-európai szekákban. Emlékeztetnék arra, hogy a tengerhajózási kibocsátás csökkentése jelentős hasznot jelent. Minden befektetett euró esetében 25 euró a megtérülés. Körülbelül 9%-a az egészségügyi haszonnak megjelenik a szekák partvonalán fekvő városokban. Hogy hadd adjak most pontos adatokat, amit talán jobban meg tudnak fogni. A szekák minden évben megakadályozzák, hogy 23 kisbaba hajjon meg korai halállal. 16 ezer felnőttről van szó évente. Ez azt jelenti, hogy a SZEKA standardek bevezetésének késése ezer felnőtt halálába kerülhet. Ők fognak korai halállal meghalni együtt a csecsemőkkel. Fontos, hogy a jelenlegi gazdasági válság közepette nem engedhetjük még magunknak ezt a fajta veszteséget. Ez egy fontos aggály, amit hallhattunk. A bizottság tanulmányokat végeztetett el, és más érdekeltek, résztvevők is tanulmányokat készítettek. Végül az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség szintézist készített a közös nevezőről ezekben a tanulmányokban. A következtetés az volt, hogy az új szekák kijelölése megnövelné az üzemanyagválságot, és ez hatást gyakorolna a a közlekedési mintázatra. Összességében a következtetés az, hogy a tengerhajózási ágazatra hatna bizonyos mértékig ez, de nem számítunk arra, hogy az a árufuvarozási ráta visszaesne. Lehet, hogy csökkenne a részesedése a szektor növekedésében. Itt az 9%-os árufuvarozási rátáról beszélek. Tehát a részesedés csökkenhet, de és valóban egyes egyén életekre hathat ez, de fontos az, hogy nyomon kövessük a tengerfuvarozási ágazat alakulását. Az üzemanyag ellátás kérdéséről is volt szó. A bizottság úgy véli, hogy az üzemanyag ellátás nem olyan nagy probléma. A szeka üzemanyagok kis részét alkotják a teljes tengerhajózási üzemanyag tartalomnak. Néhány százalékról van csupán szó, úgy véljük, hogy lesz elég üzemanyag. Másfelől viszont, ha ez nem így lenne, akkor az irányelv jelenlegi változata szerint a tagállamok értesítik a bizottságot, és erről, hogy nem tudják a, teljesíteni az üzemanyag kötelezettséget, és ebben az esetben azt terjedt el, hogy ez a fajta nem rendelkezésre állási záradék lép életbe az irányelvben. Nem hiszem, hogy ez egy valódi probléma lenne. Ami a tisztítást illeti kétféle technológiá rendelkezésre különböző üzemanyagok esetében. A bizottság úgy véli, hogy annak érdekében, hogy az IMO kötelezettségeknek megfeleljenek, a bizottság támogatná az, hogy minél korábban fogadják ezt el. Olyan területeken, ahol állami támogatások is érvényesülnek többek között. tehát állami támogatásban részesülnének, akik túlhaladnak az EU-s környezetvédelmi előírásokon. Tehát már korábban bevezetnék ezeket, vagy ö, túllépnének rajtuk. A bizottság reméli, hogy nem ismétlődik meg a tanulság az 1%-os standardes, amit az 1%-os standard esetében láttunk. A szabályok életbelépésén e- előtt egy évvel, tehát ösztönöznénk arra, hogy minél hamarabb ezeket alkalmazzák. Köszönöm. Köszönöm, röviden akkor hadd fejezem ki hálámat azoknak, akik már felszólaltak. Igaz, hogy megtárgyaltuk már ezeket a kérdéseket az érintett szereplőkkel, semmi újat ma nem hallottunk. Kiemelném azonban, hogy a fő jelentés az irányelvvel kapcsolatban az ENVI bizottságban kerül elkészítésre. A témák némelyike a nitrogénoxid tartalom és a, széndioxid tartalom, a kéndioxid tartalomat illetően szerepel, tehát majd az elkészült jelentésben. Nem is szóltam ezekről a témákról az én jelentésemben ezért. Inkább olyan kérdésekre koncentráltam, melyek közvetlenül a közlekedéshez kapcsolódnak. Meg kell védenünk a levegőt mindenhol Európában, és támogatom azt is, hogy a szekát kiterjesszük minden európai tengerre. Legalább 12 tengeri mérföld távolságban, ami a technológiákat illeti a tisztítók, az LNG rendelkezésre áll. Egy úgynevezett puha megközelítést alkalmazhatnánk, hiszen jogszerűen nem tudjuk elhalasztani az IMO irányelvet de amennyiben a hajó tulajdonosok, hajózási cégok, cégek készek arra is hajlandóak, hogy átszervezzék a műveleteiket, akkor nem szabad, hogy ez büntetésekhez vezessen az első években. Ez egy kompromisszumos javaslat. Csak még valamire hadd térjek ki. A visszaesést elkerülendő valóban lehet -e egyfajta kockázat a rövid távú hajózást illetően, de hogyha hosszú távú szállítást veszük figyelembe, akkor az európai előírások és a többi fontos, hogy a, a közúti szállításos hasonló szabályokat kövessenek. Köszönöm még egyszer az előadók munkáját, a hozzászólásokat, és fontos tehát, hogy még tisztában érthetővé tegyük ezt a szöveget. Köszönöm. Eljárási kérdésről hadd szóljak. Mindenki szeretne tiszta közlekedést ebben a teremben. Az előadó természetesen írhat és mondhat, amit akar ebben az esetben, de ami a bizottságot illeti, a számadatokkal kapcsolatban furcsa taktika, hogy hogyan lehet a halálok számát bizonyítani több száz csecsemő halna meg korai halállal. Ezek valóban fontos kérdések. Én magam is kikötőben születtem, kikötői városban, és ott nőttem fel. Azt hiszem, hogy az ilyen számadatokkal most dobálóznak, és ez nem megfelelő eljárás, nem megfelelő kontextus a mai vitánknak. Ennyit akartam csak mondani. Szerintem legyünk egy kicsit körültekintőbbek, hiszen az ijesztegetési taktika nem biztos, hogy működik. Nem vagyunk ostobák, nem lehet minket ijesztegetéssel rávenni valamire. Thank you. Okay, can I... Köszönöm szépen. És akkor mondanám, hogy mik a határidők november 22 12 kell benyújtani a módosítókat, decemberben szavazunk majd a szakbizottsági ülésünkön, az, az ENVI szakbizottságban pedig januárban kerül szavazásra ez az ügy, és akkor a következő napi rendi pontunk a fenntartható mobilitás gazdasági vetületéről szóló tanulmány ismertetése. Wolfgang Schader és Rotengatter professzor úr úgy gondolom már itt vannak, hogy bemutassák ezt a tanulmányt. De egészen ad, de mindenre kb. 20 percünk lesz. 20 perc a prezentáció bemutatására, és aztán marad még időnk kérdések feltevésére is olyan 10-15 perc áll majd a kérdezők rendelkezésére, és megpróbálom délben befejezni ezt a ma délelőtt töltött a nagyon hosszú és karokat fárasztó szavazási menet után. Nem tudom, hogy ki kezdi az előadását, de professzor vagy Rotengatter úr, de először is Wolfgang Sáde kapja meg a szót. Őt a Fraunhofer Institúttól érkezett. Én azt nem tudom, hogy jól ejtettem meg ki, és Werner Rotengatter úr a Karlsruhe Technológiai Intézetből érkezett, a sokkal könnyebben kimondható, de akkor először is Wolfgang Sádé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek. Szeretném a fenntartható mobilitás gazdasági vetületéről szóló tanulmányunk eredményét. Egy közös prezentációt tartunk Rótengáttal professzor úrral. Már az elnök úr nagyon helyesen bemutatott bennünket. A következő felosztást terveztük. Először szeretnénk bemutatni a tanulmány kereteit, aztán az elemzési keretet, amelyet alkalmaztunk a tanulmány során. Ez egy olyan 20 5 perces prezentációt venni igénybe. Nem fogjuk most ezt részletesen bemutatni, ha, hanem rögtön rá fogunk térni a következtetésekre, majd pedig végül bemutatjuk az ajánlásainkat is, amelyeket a tanulmány készítése során fogalmaztunk meg. Tehát először is a tanulmány keretei. Először is megállapítottuk a legfontosabb fogalmak definícióját, amelyek fontosak lehetnek a fenntartható mobilitás tekintetében. Itt öt elemből áll ez a kerek, és ezen kívül pedig egy hosszú listát összeállítottunk a lehetséges öko-innovációkból, 17-18 ilyen innovációról beszéltünk, és aztán ebből egy rövid kiemelt listát állítottunk össze, és csak ezen kiválasztott ökoinnovációk tekintetében végeztük el a teljes elemzést. Ezzel párhuzamosan pedig egy internetes felmérést is készítettünk, annak érdekében kiegészítsük az ökoinnovációval kapcsolatos eredményeinket, és ezen tevékenységeinkből pedig sikerült tanulságokat levonni, következtetéseket megfogalmazni a fenntartható mobilitás gazdasági vetületének tekintetében. De mit is értünk fenntartható mobilitás alatt? Nyilvánvalóan itt a fenntartható közlekedésről beszélünk, de ugyanakkor az elérhetőség, a lehetőségekről is, amelyeket a közlekedési rendszere felhasználóknak kínál, és másodszorban megemlítendő az is, hogy mi itt mindhárom dimenzióját, vetületét figyelembe vettük ennek, tehát a gazdasági, szociális és az ökológiai dimenzióját és a fenntartható mobilitásnak. Aztán a második nagyon fontos fogalom az ökoinnováció. Mi is ez? Ez egy innovatív intézkedés, amely legalábbis valamiféle pozitív környezetvédelmi hatással jár, mármint hogyha végrehajtják ezt az intézkedést. És hát nem is kell, hogy ez legyen a prioritás, hogy ezért vezessék be. Lehet, hogy költséghatékonyság miatt, vagy a modális váltás érdekében vezették be ezt az intézkedést, de mégis valamiféle pozitív környezetvédelmi hatással járt, és akkor ezt már is öko innovatív intézkedésnek tekinthetjük. Hát ez nagyon röviden, tehát a tanulmány alapkérdése, és akkor rá is térnék rögtön a következtetésekre. Itt pedig következik a három legfontosabb ökoinnováció, amelyeket azonosítottunk. Az első a széndiokszid kibocsátási standardok meghatározása a közúti gépjárók számára. Nem csak autókról van szó, hanem például a kis teherautókról, terautókról, motorbiciklikről. Nyilvánvalóan ezt különböző módon lehet végrehajtani. Mi olyan módokat fontoltunk meg, amelyek mondjuk az új gépjárművek esetében már egy maximumot állapít meg, és úgy gondolom, hogy ez, ez Európában egy jól megvalósítható intézkedés. Aztán a külső költségek internalizálása a közlekedés szállítás terület, tehát a közlekedés szolgáltatások felhasználói, vagy az autóvezetők, képjárművezetők, ők nem a külső költségeket is kell, hogy állják, tehát a környezetvédelmi, forgalmi költséget is ők kell, hogy állják, ez jelenti a külső költségek internalizálása. És ez egy olyan politika, amelyet az Európai Bizottság, illetve a többi európai intézmény már évtizedek óta, két-három évtized óta támogat. Még jelenleg nincs ez teljes körülön megvalósítva, ezért is áll a listánkon. És akkor a harmadik nagyon fontos ökoinnováció, ez a szénsemleges üzemanyagok bevezetése. És itt konkrétan azonosítottunk olyan üzemanyag típusokat, amelyek fontosak lehetnek a különböző közlekedési módok tekintetében. Például az e-mobilitás is fontos, ez például a közúti közlekedés tekintetében, az autók tekintetében lehet egy jó intézkedés, talán a kis terautók tekintetében is, és itt különböző mobilitás típusekről beszélünk, különböző típusú és mértékű hibridizációról, aztán a bioüzemanyagok használata, azt éppenséggel a légi közlekedésben lehet egy fontosabb intézkedés. De mit is kell még megemlítenünk e három e ökoinnováció tekintetében? Azt, hogy itt szinergiákról beszéltünk, tehát hogyha egyidejűleg vezetik be ezeket, akkor ezek erősítik egymást, hogyha párhuzamosan bevezetésre kerülnek, akkor nem egyszerűen összeadódik a három, hanem még egy külön plusz értékkel is bír a hármas bevezetés különböző szinten lehet ezeket bevezetni, helyi, városi szinten, illetve vannak globális hatásaik is ezeknek az innovatív intézkedéseknek, ez is egy fontos szempont. Aztán a második csoport, amelyet meghatároztunk az ökoinnovációk körében, ez a városi, a két városi ökoinnovációra van, ezeket fehér kártyának, innovációknak is nevezhetjük, ezek újak, még nem volt ezekre példa, az első a az a személyszállítást, tömegközlekedést, illetve ez egy új alternatív módja a városi közlekedésnek, tehát a közlekedés szolgáltatás felhasználója, a, az autók megosztását, a tömegközlekedési a, lehetőséget mind-mind egy helyen tudja beszerezni, vannak különböző olyan városi egyéni közlekedési módok, amelyeket össze lehetne fogni, új egyablakos ügyintézéssel lehetne ezeket igénybe venni. Itt különböző közlekedési szolgáltatásokat egy valaki kínálna az utasoknak, egyetlen egy ilyen mobilitási szolgáltatóval kellene kapcsolatba lépnie. Ezen kívül pedig vannak új használ felhasználási módok is, például a vásárlás helyett az autók megosztása. Ez az úgynevezett ötödik közlekedési mód, itt a városi életkörülményeket is javíthatjuk ezzel, és az is fontos a tekintetben, hogy a gyalogos közlekedés és a kerékpáros közlekedést is fejlesztjük a városokban, ez is kapcsolódik ez az ötödik közlekedési módhoz. Free. Ezen kívül három teherszállítási innovációt is meghatároztunk. Az egyik a gépkocsi vezető képzése, hogy ökológiailag elfogadható módon vezessenek, a másik pedig az ütemezéssel kapcsolatos, vagyis kontrollrendszerekre van szükség, vagyis a logisztikai rendszereket is ilyen szempontból kell kialakítani. A második ökológiai innováció az a megközelítés, hogy kollaboratív logisztikát alakítsanak ki. Ez azt jelenti, hogy különböző fuvarozók, szolgáltatók összekötik eh, a szállítási folyamataikat, vagyis így eh, fokozzák a költséghatékonyságot nagyobb eh, járművekkel, vagy akár hajókkal is, hogyha erre eléggé nagy a rakomány. De a legfontosabb, amit meg kell említeni, hogy ez egy együttműködésen alapuló megközelítés. A különböző cégeknek együtt kell működniük, hogy ez működjön. A harmadik elem, ami a másik kettőhöz kapcsolódik, a trimodális áruszállítási intermodalitás. Ez azt jelenti, hogy trimodális központokat kell létrehozni, Például kis- és középvállalkozások kihasználhatják ezt a koncepciót, jobban kell őket tájékoztatni erről az elképzelésről, és lehetővé kell tenni a számukra, hogy úgy alakítsák ki a logisztikai folyamataikat, hogy ki tudják használni ezt a lehetőséget. Az, hogy mi a különbség az első csoportbeli öko innovációk tekintetében, az egyik az, hogy az ipar felől kell, hogy ezek kiinduljanak, és a, az államnak pedig a kereteket kell létrehoznia az együttműködés új formái számára. Végül pedig a két utolsó öko-innováció, amit feltártunk a tíz legfontosabb innováció között, a nagysebességű vasúti központi hálózat, és az is fontos, hogy ez nem csak egy egyedülálló, önmagában álló megoldás, hanem regionális hozzáférést kell biztosítani, alacsonyabb szintű útvonalakkal, illetve más modalitásokkal. Ez azért fontos, mert a személy közlekedésben, a utas közlekedésben is ez egyre inkább használatos kell, hogy legyen, illetve a tiszta tengeri szállítás, hajózás. A mi tanulmányunkban ez többféle intézkedés magában foglalt, például technológiai intézkedéseket, mint például az, a hajók felépítésének a megváltoztatása, hogy energiahatékonyabbak legyenek, illetve a szabályok megfogalmazása, határértékek kitűzése, a jövőben épülő hajók tekintetében. Ezek azok az elemek, amelyek hozzájárulhatnak a tiszta tengeri hajózáshoz. Itt pedig néhány kiemelt eredménye látható az online felmérésünknek. Felmérést készítettünk, kb. 3-4 hétig tartott ez, és az egyik legfontosabb kérdés, amit feltettünk, hogy a válaszadók mit gondolnak, mik a legfontosabb intézkedések. Tíz intézkedést közül lehetett válaszként választani. És minden válaszadónak három intézkedést kell kiválasztania, és a fontosság szerint sorba rendezni. A piros oszlopok összesített pontszámok, vagyis ezekre mondták ennyien, hogy ez a legfontosabb intézkedés. Tehát ha valaki azt mondta, hogy ez a legfontosabb, akkor három pontot kapott, a második kettőt, a harmadik egyet. És a legfontosabb eh, szerintük a széndiokszid kibocsátási határértékek voltak a fenntartható mobilitás szempontjából, a második a külső költségek internalizálása, a harmadik pedig a szén semleges üzemanyagok. A másik fontos dolog az volt, illetve a következő kérdés, hogy ezek a különböző öko-innovációk hogyan működhetnek együtt. Ezek kompatibilisek-e, vagy egymást kölcsönösen segítik, vagy kizárják egymást. Három szinergikus interakciót említhettek meg intézkedésként, és ők úgy gondolták, már mint a válaszadók, hogy a külső költségek internalizálása járult hozzá leginkább a többi intézkedés hatékonyságához. Most nézzük az elméleti vonatkozásokat, az energiai, energetikai kereteket a gazdasági hatások mérése az egyik szempont ebből, a felhasználói szempont, vagyis a tulajdon költsége hogyan vehető figyelembe, illetve a kibocsátás csökkentés költsége, illetve az úgynevezett mezőökonomiai szempont, vagyis hogy az intézkedésre hogyan reagálnak az ágazatok, az iparágak, és hogy milyen beruházásokra van szükség, van-e szükség több beruházásra, vagy el kellett tolni ezeknek az irányát, és talán ami a legfontosabb, a makroökonomiai szempont jelenlegi helyzetben különösen, vagyis hogy a növekedést és a foglalkoztatást hogyan befolyásolja egy intézkedés. Aztán ott van a jóléti szempont is, egy költség-haszon elemzés alapján végezzük el ezt az elemzést, vagyis az időben történő változásokat mérjük fel, hiszen általában ezeknek van a legnagyobb hatása. Aztán a disztribúciós szempont azoknak a személyek csoportja, akik az intézkedés nyertesei, vesztesei, milyen jövedelmük vagy bevételük származik ebből, vagy nyereségük, illetve a hatékonyságot is megvizsgáljuk, az energiafogyasztást, ezen keresztül az állami bevételekre is közvetlen hatásra, lett egy-egy intézkedés. Itt van néhány példa a gazdasági hatásokról, vagyis a felhasználói költség szempontjából vizsgáltuk ezt meg, rámutatva, hogy az intézkedéseken keresztül nagyon eltérőek a hatások, az eredmények. Például a széndiokszid kibocsátási szabályok tekintetében a megtakarítás 100 euró per tonna, a tiszta hajózásnál 40 eurót látunk előnyként, és az bioüzemanyagoknál legalábbis 2020-ig mindig van egy csökkentési költség, majd meglátjuk, hogy a jövőben hogyan alakulnak az erre vonatkozó szabályok. Aztán van még egy fontos kérdés, ami nagyon lényeges ebben az online felmérésben. Arra kértük a válaszadókat, hogy beszéljenek a makrogazdasági hatásokról is, mind a tíz öko innováció tekintetében. Kilenc esetben pozitívumot láttak, az, innov- az internalizáció esetében pedig negatív makrogazdasági hatásokat feltételeztek. Nézzük a hiányosságokat. Általában a, a felhasználói költségre összpontosítanak az ilyen felmérések, illetve az időmegtakarításra, figyelmen kívül hagyva más közvetett hatásokat, illetve a strukturális hatásokat, amelyek hosszabb távon merülnek fel ezek, felett általában elsiklanak ezek az elemzések. Végül pedig az előadásom utolsó része az ajánlásokra vonatkozik. Ezeket az ajánlásokat terület szerint csoportosítottuk. Először technológia és adó szempontból vizsgáltuk meg a kérdést. Az ambiciózus széndiokszid kibocsátási szabályok végrehajtása olyan időrendben kell, hogy megvalósuljon, hogy az iparágat is ebbe bevonják, és megalapozottak legyenek a döntések. A második elem a szén semleges üzemanyagok bevezetése. Már említésre került, hogy kapcsolódás van bizonyos modalitások és üzemanyagok között, az e-mobilitás, az e-mobilitás nagyon fontos a személy autók esetében, és említettünk különböző szakpolitikai megoldásokat, lehetnek ezek hosszabb időtartamú bio üzemanyag alapú megközelítések, vagy kvóták, szabályok kell, hogy ezek dinamikusak legyenek, és idővel lehet aztán emelni az értékeket, és azt is fontos figyelemben figyelembe venni, hogy ezeket mind támogatja a külső költségek internalizálása. Beszélünk itt a foszilis üzemanyagokról. Ennek támogatásával a többi megközelítés is vonzó eredményeket hozhat aki bocsátás csökkentés költsége tekintetében. Mindezt alátámasztja az is, hogy az olaj árak a jövőben valószínűleg növekedni fognak. A második aspektus, amit figyelembe kell venni a három intézkedés tekintetében és ezek végrehajtása tekintetében, az intézkedések ütemezése. Ez nagyon lényeges. A hatékonyságot növelni kell, de nyilván a az adó szempontokat is figyelembe kell venni. A következő ábrán az látható, amit már említettem, amikor a közlekedési ágazat hatékonyságát növeljük, és megvizsgáljuk az állami bevételeket, amelyeket most az üzemanyag adókon keresztül nyernek az államok, ezek a bevételek drámaian csökkennek majd, amit valahogyan ellensúlyozni kell, például úthasználati díjakkal, a másik aspektus, amit meg kell vizsgálni, hogy növelni kell, lehet esetleg az adókat, illetve az út használati díjakat, de ennek lehet egy erős ellenhatása is az úthasználatra vonatkozólag, és modális eltolódáshoz is vezethet ez, hogyha nincsenek ilyen kompenzációs intézkedések. Az utolsó ábrám az ötödik módozat, ahogyan ezt már elneveztük, ami azt jelenti, hogy európai szintű szabályokat kell kidolgozni az ötödik modalitásra, hogy ezt különböző európai városokban valóban használják. Hogyha én egy mobilitás szolgáltató vagyok Berlinben, de Frankfurtban és Brüsszelben akarom használni ezt a szolgáltatást, akkor ezt nem lehet, ez így nem működik. Ezért európai szintű szabályokra van szükség és normákra, hogy ezeket minden európai városban lehessen használni. Ez olyasmi, mint egy roaming megoldása mobiltelefonok világában innen lehetne meríteni ötleteket. Ezzel párhuzamosan azt is említettem, hogy nagyon fontos, hogy javul a városokban az életminőség, és bizonyos intézkedések, amelyek ezt még tovább fokozhatják, hozzájárulhatnak a fenntartható mobilitáshoz és a zajcsökkentési tervekhez is. Okay, Mr. Chairman, ladies and gentlemen, let... Köszönöm szépen, akkor hadd folytassam most innen én. A két intézettel jöttem, könnyű ezt leírni. A teherfuvarozási részt készítettem én a tanulmányban. Ebből kiderül, hogy alulértékelik a teherszállítást, a széndiokszid kibocsátás csökkentés, illetve egyéb környezetkárosító anyagok kibocsátása esetében. Azonosítottunk három nagy intézkedést, kettő e ezek közül az átszervezést érinti, mint például a képzés a sofőrök esetében a belvizek esetében, a tengeri közlekedésben vannak itt lehetőségek. A második pont a logisztika. Ez azt jelenti, hogy a cégek együtt szervezik meg a logisztikájukat, logisztikai eljárásaikat. Így nagyon sok energiát meg lehet takarítani, és környezeti károsítást lehet csökkenteni. Meg lehet erősíteni az intermodális hubokat, központokat. Ezek az intézkedések összetartoznak, nem lehet csak az egyiket végrehajtani, mindegyikre szükség van, hogy elérjük a lényeges csökkenést a környezet károsítás esetében, tehát jelentősen csökken a széndiokszid kibocsátás. Az árufuvarozási ágazatot eddig elhanyagolták javarészt. Ennek az az oka, hogy az árufuvarozás nagyon gyorsan fejlődött minden intézkedés az árufuvarozás környezetvédelmi előírásai érdekében a rendkívül gyors növekedéshez kellett, hogy szembenézzem. Dupla sebességgel fejlődött, mint a GDP. Ez azt jelenti, hogy a GDP másfél százalékkal növekszik Európában, és talán ez a kilátás hosszú távon is. Az árufuvarozás pedig 3 százalékkal nő. Ez azt jelenti, hogy 24 évről van szó. A közlekedés nagymértékben nő, még akkor is, hogyha a GDP növekedés szerénynek mutatkozik a jövőben. A második ok pedig az, hogy nagyon sok szakértő szerint a csökkentési intézkedések az áruforrózásban sokkal költségesebb, mint más ágazatban mint például az energia termelő ágazatban. Ezért az árufuvarozás javarészt ö, ö, elhanyagolták. A széndiokszid termelés csökkentése esetében nem játszott át az árufuvarozás nagy szerepet. Az erőfuvarozás potenciája ennél sokkal nagyobb. Szakértők szerint e, ez mindenképpen így van. Még nem derítettük fel a lehetőséget például a szervezés területén. Nem gondoltuk elég mélyrehatóan át ezeket a lehetőségeket. A logisztikai együttműködés csak egy példa. Csak azért hoztam ezt a példát, hogy utána majd egy kicsit a részletekbe mehessek a tanulmányom eredményeit illetően. Tehát eredményeket három módon lehet elérni. Első, a cégek összefoghatnak, szövetségeket alkothatnak, ez egy példa. Második, lehetséges, hogy a cégek kés- és középvállalkozások ugyanolyan ellátókat, szolgáltatókat választanak, akik ellátják ezeket a cégeket, és így koordinálhatók a tevékenységek. A cégek, az érintett cégek esetében rendkívül sok előnyel jár ez. A harmadik lehetőség pedig, hogy a nagy cégek összefognak az ellátást végző cégekkel. Ez az együttműködési logisztika a múltban is működött, amikor 2006-ban, 7-ben fölment az üzemanyagok ára. Így együtt tervezték a logisztikájukat a nagyobb cégek, és ez működött is. 20-30 százalékos mértéket is el lehet így érni, csupán szerve, átszervezéssel. Fontos ez, hiszen a cég, ezek a cégek pénzt takarítottak meg, és a társadalom pedig kevesebb szennyezéstől szenvedett. Ez a kiindulási pont. Nagyon sok ilyen példát lehet hozni az üzleti szférából. A probléma az, hogy a logisztikában egyéni volt az optimalizáció, bár az eredmények megmutatkoztak rögtön, amikor megpróbálták agregálni a műveleteiket ezek a szereplők ezek az egyes cégek, és megtalálták a közös pontokat, melyek mentén közös rend, logisztikai rendszereket hoztak létre. A következő oldalon látható, hogy a környezetvédelmi célok elérése az árufuvarozás terén és a többi ágazatban feltételezi, hogy többféle eszközt is használunk tíz eszközből álló rövid listát állítottunk össze. Nem azt mondom, hogy nem, nem, nem túl hatékony, csak egyiküket használni. Felvetődött a kérdés, hogy melyik a legfontosabb eszköz, de nem mondhatjuk azt, hogy minden betegséget meg lehet oldani, például adóztatással. Ez nem lehetséges. A közgazdászok mindig kategóri- ezekben a kategóriákban gondolkodnak, hiszen szerintük így el lehet ezeket az optimalizációt el lehet érni adózási segítségével. De minden esetre a valójában kombinálni kell ezeket az eszközöket, így lehet javítani az ösztönzőket, a szabályozás működését. Fontos tisztán látni a jövőt, hogy mit akarunk elérni, és a befektetési tevékenység során is ezt figyelembe kell venni. Ez a harmadik pont, amiről szólni szeretnék a jövőbeli kihívásokkal szemben nem léphetünk fel megfelelő befektetések nélkül az árufuvarozás területén. A múltban is úgy véltük, hogy a korridorok kidolgozása, különösen az árufuvarozás területén lehetővé tenné, hogy így összefogjuk különböző tevékenységeket. Még több ilyen összefogásra van szükség és központok hálózatát kell kialakítani. Ehhez befektetésre van szükség. A befektetéshez pedig fontos, hogy hosszú távú közvetett hatással számoljunk, időt takarítunk meg, a műveleti költségeket takarítunk meg, jobb lesz a költséghaszon elemzés. Közvetlen, másodlagos hatásokkal járna ez az átstruktúrálás technikai előrelépés, illetve a versenyképesség is javulna. Az energiállátás biztonsága, a gázerőforrások biztosítása is javulna a jövőben. Ez azt jelenti, hogy az értékelést illetően a TNT tenték koncepció értékelését, illetően a hosszú távú aspektust kell szem előtt tartani, és nem annyira rövid távú előnyöket a felhasználók számára. Holisztikusan kell nézni ezeket a kihívásokat. Nem a rövid távú felhasználói előnyöket kell csak figyelembe venni. A befektetés lendületet ad hosszú távon, és így a központok, az összekapcsolások, a fuvarozási ágazatban 50 éves távlatban hoznak létre valódi változásokat. Nem szabad hangsúlyozni a múltbeli fejleményeket. Kockázat tudatos csak a múltbeli fejleményeket figyelni, és ennek alapján értékelni a problémákat. Hiszen a múltban már ö, történelemről beszélünk, 20-30 évvel ezelőtti adatokról, most a jövőbe tekintsünk. Piaci kudarcokat el kell kerülni, a gazdaságainkban, amelyek például a bizonytalanságból fakadnak, hiszen a magánszereplők nem fektetnek be egy bizonytalan ágazatba. Fontos, hogy felendítsük tehát a befektetést ezekben az üzletágokban, hiszen ennek érdekében fontos látnunk az előreláthatóan a jövőt, hogy milyen jövő felé törekszünk. Ezt már pontosan leírhatjuk a fenntarthatósági kérdésekkel együtt, amelyekről már szó volt. Köszönöm szépen a figyelmüket, de hadd hangsúlyozzam, hogy a befektetés egy jobb környezetben a közlekedés területén nem jelenti az árak növekedését. Új piacokhoz, termékekhez, eljárásokhoz vezethet ez, mely nagyon fontos a jövő szempontjából. Így tudjuk tovább fejleszteni az európai gazdaságot a világpiacon. Termékeink egyre inkább egy jövőbeli piaci szegmens céloznak, és az európai gazdaság így versenyképes lehet. Köszönöm. Thank you, uh, to both Dr. Köszönöm szépen Sáde professzor úr, Otengáter úr. Látom a listát, nem fogjuk befejezni korábban az ülés sajnos. Egyre tovább nyúlik a felszólalók listája. Kicsit elidőztünk a szavazással, sajnos Gross úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani ezért a beszámolóért. Nem volt időm ezt részletesen is megvizsgálni, mégis az előzetes viták alapján is két kérdés maradt nyitva. Önök is ugye azt mondják, hogy az Európai Bizottság is támogassa a szénsemleges tüzelőanyagokat és üzemanyagokat, de kérdés, hogy itt a használatot vagy az előállítást is figyelembe veszik. Tehát eh, legalábbis számomra úgy tűnik, hogy erre nem adtak elég világos választ ami pedig az együttműködést illeti a logisztika területén, itt ugye önök kisebb és nagyobb üzemek együttműködéséről beszéltek, a fuvarozás, a szállítás koordinációjának érdekében. Jól értettem, hogy azt hangzott el, hogy itt a nagyobb járművek és ökológiai haszonnal járnának, vagy ezt félreértettem volna? Végül pedig Összességében felvetődik a kérdés, hogy a gazdasági fejlesztést és a mobilitást és a szállítást hogyan lehet egymástól elválasztani. Hiszen, hogy továbbra is jó érvként továbbra is fennmaradjon a közlekedés, a szállítás, mint fontos gazdasági tényező, de hogy mégis egymásról leválasztva hogyan lehetne ezt mindkettőt fejleszteni. Kadraui úr, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a két előadónak a téma bevezetéséért. Nyilvánvalóan nekem sem volt elég időm arra, hogy részletesen megvizsgáljam ezt a tanulmányt. Egy előzetes, ideglenes verzióját kaptuk meg a szövegnek. Lesz ennek egy végleges változat? ezen a kérdése, vagy még további kutatásokat kívánnak-e folytatni e tanulmány kapcsán, ez lenne az egyik kérdés. Aztán Valóban nagyra becsülöm azt, amit itt elmondtak, összefoglalták azokat a lehetőségeket, amelyek már rendelkezésünkre állnak, annak érdekében, hogy a közlekedés, a szállítás fenntarthatóbbá váljon. Az elmúlt évek során az Európai Parlamentben számos ezzel kapcsolatos területen fontos munkát végeztünk, különösen ami a személyi szállítást életi. Itt ugye különböző lehetőségeket említettek, ezek véleményem szerint rendkívül érdekesek. Az Európai Bizottságnak talán többet kellene foglalkozni a városi mobilitással. Pár évvel ezelőtt már született egy kezdeményezés, de ezt követően nem sokat hallhatunk erről. Aztán lenne egy kérdésem az árufuvarozással kapcsolatban. Matyű is nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Ők is arról beszéltek, hogy a logisztika területen együtt kellene működni, itt sokat lehetne ezen nyerni, de hát hogyan lehet ezt megszervezni, megvalósítani, hogyan tudnánk ezt érdekessé tenni a vállalatok számára, hogy valóban működjenek együtt. Tehát úgymond az állam részéről hogyan lehetne ezt elérni, hiszen önök is azt mondták, hogy ez magától nem fog működni. Tehát itt árbeli ösztönzőket, pénzügyi ösztönzőket kellene bevezetni, vannak-e más lehetőségek arra, hogy az együttműködés megerősítsük. Ezzel kapcsolatban szívesen hallottam volna még eh, felvetéseket. Következő fel... Szóval köszönöm szépen, köszönjük szépen ezt a beszámolót, ez nagyon jól illet a ma megszavazott férkönyvről szóló jelentéshez is, és négy konkrét kérdésem, illetve megjegyzésem lenne az előadások kapcsolatban. A 12-es dián valamit nem értettem. Itt a tiszta tengeri hajózásról van szó, hogy ez ugye a széndiokszid kibocsátás tekintetében ilyen és olyan költségeket okoz. Ez nekem valahogy zavaros, hogy most akkor spórolunk-e, vagy pedig többet költünk. Aztán ez elmobilitás. Nyilvánvalóan a városi közlekedés szempontjából fontos lehet itt autókról is beszélünk, biciklikről, különböző környezet barát közlekedési módokról, de hát honnan származik majd az elektromosság, a villany az elmobilitáshoz, hogy ezeket is már figyelembe vették a számítások terén. Aztán a vidéki területekről egy szót sem ejtettek legfeljebb annyit, hogy a gyorsvasutakhoz hozzáférést kellene biztosítani a regionális vonatoknak is, de vannak-e további ötleteik, amelyek esetleg itt kimaradtak a vidéki területek felhasználásának tekintetében? Hiszen nyilvánvalóan a jövőben elsősorban a városokban fog élni a népesség nagy része, de hát vidéken is élnek emberek, és ott is szükség van a fenntartható közlekedési lehetőségekre. Úgy gondolom, ott is lehetne még a megoldásokon dolgozni. És végül az utolsó kérdésem, amely kicsit hiányzik, valahol elrejtve talán benne van a szövegben, hogy ökológiai és ökonómiai szempontból is szó esik intelligens közlekedési rendszerekről, például, hogy a torlódásokat elkerüljük, baleseteket elkerüljük. Ez nyilvánvalóan csak egy lépés, de kíváncsi lennék arra, hogy az ökoinnovációs tanulmányban ez is megjelenik-e valahol, ezt is figyelembe vették-e. Köszönöm szépen. Krámer úr? Köszönöm szépen én is. És hálával tartozom ezért a tanulmányért és a prezentációért, ezzel nagyon sok mindent kezdhetünk még. De az elmobilitásról már szó esett, hát ez nem egy új dolog. 1883-ban indult útjára az első berlini vasút, erről ennyit. Itt ugye nem csak az e-autókra, az elektromos autókra van szó, hanem egy egész láncolatot kell figyelembe venni hiszen az elektromos autók jelenleg még nem szolgálnak több előnyel a hagyományos autóknál, már mintha az egész láncot vizsgáljuk. Aztán a légi közlekedés tekintetében ugye szó esett arról, csak a bioüzemanyagokkal tudnánk eredményt elérni. Érdekelne, hogy hogy milyen kutatásokat végeztek a pénz, a költségvonzatok tekintetében itt ugye rövid távot és hosszú távot is megkülönböztettek. Németországban kb. 40 milliárd eurót fektettek a hosszú, táv, a hosszú távolsági vasúti közlekedésbe, és a regionális és a helyi érdekű vasút egy kicsit a mostoha gyerek, pedig hát a többség ezzel utazik. Ott 50%-kal nőtt a forgalom. Hát itt felmerül a kérdés, hogy nem -e rossz irányba fektettük be a pénzt, és hogy ezek az intézkedék inkább csak növelik a költségeket. Nem lehetne itt is az ökoinnovációt valahogy figyelembe venni. Az amerikai városok például a nagy bevásárló központjaikkal megkövetelik azt, hogy, hogy mindenki autóval menjen bevásárolni. De ha mondjuk európai nagyvárosokban mondjuk a sarki fűszeres népszerűbbé tennék, ahova mindenki gyalogosan elsé. Hát ez például hogyan befolyásolná a közlekedést? Ez is egy nagyon izgalmas téma. Például a Heidelbergi Intézet már kiszámolta, hogy például 1500 euróba kerülnek, kerül minden egyes német autónak a környezetre és más például éghajlatra gyakorolt hatása. Aztán önök nagyon sok nagy vállalatos együtt dolgoztak, és Svájcban például nem csak az olajár növekedésének tekintetében dolgoztak együtt, hanem más tekintetben is, hanem hanem azért is, mert ott például kis szállítmányokat nem visznek maguk, hanem összedolgoznak a vállalatok, és megkérdezik, van-e hely még nálad, és együtt szállítanak nagyon sokszor, és itt az üres járatokat csökkentik, ezzel a kibocsátás is csökken, tehát, hogy ezt is például megvizsgálták, amikor a, a, a svájci vállalatokat vizsgálták, hiszen itt hosszú távú hatások is vannak. Az olajár növekedése tekintetében az együttműködés ugye nagyon gyorsan elhalt, pedig ez egy nagyon észszerű együttműködés volt. És az utolsó hozzászólás elnézést, elnök úr, ugye itt fontos a modális váltás kérdés, a modális és kérdés, hogy ezt konkrétan is megvizsgálták el, hiszen olyan sok kibocsátást nem lehet megspórolni, hogyha a autó helyett gyalogoson közlekedem, vagy biciklivel. Van úr, asszony, nagyon röviden, egy kérdésem lenne még az kapcsolódóan, ami elhangzott, itt a városokról volt szó, ugye, hogy a népesség nagy részére koncentrálódik, és nem tudom, hogy azt is e, megfontolták-e, hogy, hogy például a, a szállítás, a kereskedelmi szállítás hogyan hat és milyen munkahelyeket teremthetne az, hogyha ez a zöldebb szállítmányozás közlekedési mód megvalósulna, például az épületek renoválása és munkahelyeket teremtett, tehát ezek a zöld megközelítések munkahelyeket is teremtetnek, és kérdés, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e számok, hogyha végre paradigmaváltásra kerülne sor a városokban. Hölgyeim és uraim, kívánnak-e most válaszolni, nem tudom, hogy melyikőjük szeretné megválaszolni a kérdéseket, Tehát kérném, hogy akkor önök most adjanak választ. Először én kezdeném, aztán esetleg cserélünk. Először is elhangzott a kérdés a végleges tanulmány változatról. Ez tulajdonképpen a visszajelzésektől is függ. Hogyha nagyon drasztikus visszajelzéseket kapunk, a, akkor módosítunk, különben ez, ez a végleges változat. Aztán a második kérdés az elektromos járművekkel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy itt is az időzítés figyelembe vegyük. Az energiarendszer, az európai energiarendszer szerkezetváltásának időzítését figyelembe kell venni. Itt ugye az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások tetekben sok változás történik, az energiamix változik. 2020-ig ugye e, ezt változnia kell, 50%-ra kell növelni a megújuló energiaforrások arányát, és itt komoly változásokra kerül sor. Kérdés, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentésének érdekében mi a hatékonyabb. És az elektromos járművek esetében kérdés, hogy ezek akkumulátorral működnek, itt az másfél tonnás autókról beszélünk, itt a motorok fejlesztéséről beszélünk, például 500 kilós városi kis autókat is lehetne fejleszteni, új anyagokat lehetne felhasználni, és akkor ezzel megint változik a kép az elektromos autók kínálatban. Aztán a tiszta tengeri hajózásra vonatkozó kérdés és az ezzel kapcsolatos számok, hogy mínusz 360-ról beszéltünk, illetve plusz 40-ről, 40 euróról. Vannak olyan intézkedések, amelyek ugye költségekkel járnak, de ugyanakkor a széndiokszid kibocsátás tekintetében pedig költség egy spórolnak. Tehát ezeket össze kell vetni. Aztán az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó kérdés úgy gondolom, hogy legalábbis az ötödik közlekedési módra vonatkozó intézkedések már is fontosak lehetnek el tekintetben. Itt például az autók megosztása, az elektromos jegyek kiadása, a tömegközlekedésben az információ, eljutatása ezekről a szolgáltatásokról, ezek mind-mind informatikai eszközökkel valósítatok meg, tehát szintén az intelligens közlekedési szolgáltatások közé lehet sorolni, még ha nem is a forgalmi irányításról van szó, mégis csak ide tartozik ez is. Tehát ez is megjelenik ez az elem nálunk. És amit viszont nem vettünk figyelembe, és ebben igazuk van, ez valóban a forgalmi irányítási informatikai megoldása. És akkor a partnerem átveszi a további. First of all... Először is szeretnék visszatérni az ön kérdésére, ami a nagyobb járművekre vonatkozik, hogy ezekre mi a megoldás. Hogyha ezt figyelembe vesszük és kiszámítjuk egy papíron, ceruzával, világosan kiderül, hogy a nagyobb járművek termelékenyebbé tennék a, a szállítást, akár 25%-os fokozódást is el lehetne érni, vagy tonnára vetített üzemanyag felhasználást 15-20%-kal csökkenteni lehetne, de vannak mellékhatások, amelyeket itt nem soroltunk fel, de már a parlamentben is sokszor hangot kaptak, illetve a nemzeti vitákban is. A mi megoldásunk tehát nem az, hogy a giga járműveket támogassuk, hanem hogy jobb legyen az interoperabilitás a rendszerek között, és az intermodalitás a, a közúti, a belvízi és a vasúti számít, szállítási formák között. Vagyis ezek olyan megoldások, amikor raklapokra rakodott termékeket összevonva szállítanak a célállomásra, és így egy szinkronizált rendszert lehet létrehozni az áruszállításban, vasúti szállításban, ami jobb minőséget mutat fel, mint a közúti szállítás, vagyis egy ilyen összerakodási pontot kellene kidolgozni, átrakodási pontokat nyilván az ellátástól függően, hiszen ez más Hollandiában, mint Belgiumban, vagyis a kínálat, koncentrálni kellene így a különböző módok tekintetében fennálló kínálatot, így egy olyan rendszer jönne össze, egy szállítási rendszer regionálisan, ami kapcsolódna a fő vonalakhoz, és a fővonalakon, elsősorban vasúton, vagy pedig belvizen történne a szállítás, és nem az a megoldás, hogy nagyobbak legyenek a kamionok. A másik pedig a különválasztás, az csak azt jelentheti, hogy ha növeked, hogy növekednek az árak, hogyha növekednek az energiaárak, az út használati díjak, Például Franciaországban van egy adó amit nem csak az autópályákra vetnek ki, hanem a második rend, másodrendű rendszerben és hálózatban is használják. Ez egy olyan rendszer, ami fokozhatja, ösztönözheti ezt a megoldást, vagyis a decouplingot, a szétválasztást. Aztán az együttműködés egy másik kérdés. Már most vannak a piacról olyan kezdeményezések, amelyek azt mutatják, hogy a piac egyre inkább felfedezi ezt a lehetőséget, de az állam segíthet ebben, hogy fokozza ezeknek a kihasználtságát és gyorsítsa a folyamatot. Hogy mit lehet tenni? Először is támogatni kell a különböző koncepciókat. Már említettem azt a rendszert, amely nem csak egy cég által fejleszthető ki, de hogyha egy cég kifejleszti ezt a rendszert, akkor konfliktusok alakulhatnak ki. A hálózatok és a központoknak a kidolgozása állami szerepvállalást is igényel, ezért egy állami megközelítésre is szükség van hogy mindezeket az eszközöket harmonizált módon tudjuk kidolgozni, ami azt jelenti, hogy sokkal több kísérleti projektre van szükség, hogy az iparág meglássa a rendszer előnyeit. Ezek a kísérleti projektek pontosan azok, amelyeket az államoknak kellene felvállalniuk, de ez nem támogatás csak önmagában. Ami pedig Kámer úr kérdését illeti, hogy talán rossz irányban eh, kutakodtunk a múltban eh, a hosszú távú közlekedésben gondolkodtunk, nem pedig regionális közlekedésben, említett statisztikai adatokat, és ezek nem téves számok, de félrevezetőek. Mivel a 90-es években a regionalizálással már megvalósult ez az irányváltás, az a városok közötti közlekedés átszerveződött, és regionális közlekedésé nőtte ki magát, és ebből adódnak olyan számok, amelyekből úgy tűnhet, hogy csökken a hosszabb távon való közlekedés. Ez nem így van. Inkább fokozódik ez a forgalom, különösen az újonnan létrehozott nagysebességű vonalakon. jelentősen nőttek itt az utasszámok, és ez még látványosabb olyan országokban, ahol kialakítottak új koridorokat, folyosókat a, folyo- a nagy sebességű vonalak mentén. Ez nem volt szükségtelen, a jövőben is szükség van rá, különösen azért, mert a nagy agglomeráció közötti közlekedési forgalom egyre inkább növekszik. Az LSVA az egy olyan díjszabási rendszer, amely az úgynevezett split modell felé mozdul el, az alpakon keresztüli útvonalakra vonatkozik ez, vagyis az Alpi kezdeményezés keretében a kormányoknak az intézkedés keretében beruházásokat kell eszközölniük, alagútépítésbe, illetve finanszírozniuk kell ezeket a beruházásokat, elsősorban az úthasználati díjakból. Svájcban az úthasználati díjak nagyjából háromszorosai a német díjaknak, az úgynevezett toll collect díjak már most is magasabbak, mint más európai országokban, úgyhogy szerintem egyszerűen lehetetlen ennek a megvalósítása, vagyis, hogy ilyen magas díjakat szabjunk, mint Svájcban, Európában ez politikailag megvalósíthatatlan, ezt mindenki jobban tudja itt ebben a körben nálam hogy politikai elfogadtatásra is szükség van ilyen intézkedések kapcsán. Sok problémát meg lehetne oldani magasabb árakkal, de mivel a népesség nem fogadja el, ezért nem lehet ezeket a politikákat megvalósítani, a döntéshozók nem hozzák meg ezeket a döntéseket. Vagyis gondolkodhatunk azon, hogy kiterjesztjük a díjazást, ez mondjuk az én ötletem vagy elképzelésem, hogy ne csak a az autópályákon kelljen fizetni, hanem a másodrendű utakon is, hogy ne legyen verseny a modalitások között, hiszen a helyi és regionális infrastruktúráért a többi modalitásban is fizetni kell. De nem hiszem, hogy el tudunk odáig jutni, hogy a svájcihoz hasonló mértékű díjakat vessünk ki. Ami az új foglalkoztatást illeti, nyilván nem az a célunk, hogy csökkentsük a foglalkoztatást, hanem hogy új munkavállalási ágazatokat alakítsunk ki, vannak olyan területek, mint az egészségügy, a környezetvétel, amelyek, környezetvédelem, amelyek területeken a Siemens vagy a General Electric egyre nagyobb beruházásokat eszközöl. Ezekben az ágazatokban az állami szerepvállalás jelentős, nagy a felelőssége az államnak, hogy megfelelő kereteket alakítson ki azért, hogy jól működjenek ezek a piaci szegmensek is. Nagyon röviden kérem, hogy válaszoljon. Igen, csak két pontra szeretnék még reagálni. Említette az modalitásokat, irányításának a kérdését. Beszéltünk az internalizálásról, vagy az intermodalitásról hogy ezeknek a következménye módváltás lenne, vagy modalitásváltás. Nyilván ez csökkentené az az autóhasználatot, többen használnák a tömegközlekedést. Ez is lehet egy következmény, ha mondjuk négy-öt ember ülhet egy autóban, vagy ha kevesebben vannak, akkor használniuk kell az elektronikus autókat, vagy az elektronik, elektromos autókat, vagy az elektromos kerékpárokat. Nyilván ez egy hosszabb történet. A második kérdése arra vonatkozott, hogy nem vettük figyelembe explicit módon a vidéki kérdése, a vidéki területeket és az ő összekötetéseiket az úthálózattal, a vidéki térségekben a jövőben nyilván erre nagyobb figyelmet kell fordítani. ezt a e, az aspektus nem teljes mértékben bontottuk ki a tanulmányban. Köszönöm szépen. Wolfgang Söde úrnak köszönetet mondok, illetve Werner Rotengatter úrnak, e, hogy bemutatták a tanulmányokat, illetve hogy válaszoltak a kérdésekre, nagyon köszönöm, hogy itt voltak, és reméljük, hogy minél hamarabb elkészül a köztes jelentés, és reméljük, hogy figyelembe vették ezeket a kérdéseket, amelyeket felvetettek a képviselők a szakbizottságban. És a szakbizottság felé fordulok. Emlékeztetném önöket, hogy három órakor folytatjuk az ülést, és akkor a tenté témákról lesz szó. Kálász biztos lesz a körünkben, és figyelmeztetném önöket előre, hogy a vita során a ma délután és a holnap délelőttöt tudjuk kihasználni, úgyhogy szigorúan fogjuk kezelni az idő határokat, úgyhogy nem beszélhet senki 5 percig, korlátozott az időbeli lehetőségünk, úgyhogy eh, rengeteget fogok kalapácsolni a következő két ülésszak során. Köszönöm szépen a mai részvételt, és három órakor találkozunk.